Ja. Damen Herren, Ladies and Gentlemen. Hölgyeim és Uraim. Herzlich zu unserer Sitzung. Üdvözlöm a kollégákat. És pontosan el kell kezdenünk, annak ellenére, hogy kevesen vannak még a teremben, mert egyébként nem fogjuk a sok napi rendi pontunkat letudni. Einverstanden sind, ich empfehle das dringend, ha egyetértenek a kollégák, akkor gyorsan, rövidre fogom az elnök közleményeit. A közleménye csak annyi, hogy örülök, hogyha sikerül ö, letudnunk a napirendet, és mindenki ma nagyon röviden fog szót kapni. Első napirendi pontunk, már mint a hármas, az Európai Műholdas rádió navigációs Programok félidős felülvizsgálata. Remek úr ennek a témának az előadója félre, vagyis 15 perc alatt ezt a témát be kell fejeznünk. Remek úr, öné a szó. Az óra folyamatosan jár, méri mindenkinek a felszólalás idejét. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó sok idő telt el most, hogy végre eljutottunk idáig, hogy a jelentés tervezet megszületett. Remélem, hogy több késedelmet már nem szenved majd a folyamat, és általában véve a Galileo projekt. Sok kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik együttműködtek velem, a titkársággal, a bizottság elnökének, Royal úrnak támogatásáért. És szeretném elmondani azt is, hogy nagyon örültem annak is, hogy az Európai Bizottság is nagyon támogatólag állt az ügyhöz. Jó volt köztünk a kommunikáció. Mivel értem én, hogy nagyon rövid az időnk, ezért akkor annyit mondok el, hogy a jelentés tervezet nyilván csak töredékét tartalmazhatja annak, amit mindenki el akart mondani erről a témáról, de a legkonstruktívabb hozzá fűzések bekerültek a szövegbe, és úgy érzem, hogy a jelentés a bizottságunkban kialakult konszenzust jól tükrözi. Néhány tényre hívnám fel a figyelmüket. A Galileo rendszer felépítéséről hozott döntés két do- dolog indokolta. Az, hogy az Európai Uniónak jelentős szerepet szerezünk ezen a piacon, illetve hogy a legkorszerűbb technológia szolgálja az európai civil társadalmat. Tudjuk, hogy a projekt meglehetősen nehezen haladt előre. A bizottság azt mondja, hogy a jelenlegi költségvetésből maximum 18 műholdat lehetne ö, működtetni, Ugyanakkor ahhoz, hogy teljesen kihasználjuk a Galileo eredeti tervében szereplő potenciálban jelenlő lehetőségeket, ennél jóval nagyobb operatív kapacitás lenne szükség. Azt is látjuk, hogy a költségvetés, tervezett költségvetés meghaladása sokszor valóban elkerülhetetlen volt, és a beruházás ezen a területen nagyon hosszú távú tervezést igényel. Egy ilyen óriási és drága infrastruktúra létrehozása nagyon sok tervezést igényel, és ez már az eddigi folyamatból is kiderült, hogy jó, és tényleg ennyiben hagynám a dolgot, inkább várom a kollégák megjegyzéseit. Elnök, köszönöm, hogy röviden adta elő a témát, remek úr. Lezina kolléga kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. miután elolvastam szerzőnk jelentését, az volt a benyomásom, hogy ez egy nagyon profi módon megírott szöveg, jó áttekintést nyújt a témáról, röviden és mégis nagyon sok érdemi mondani volója van, minden fontos elvi alapvető gondolat benne van, és persze azok a problémák és megoldandó dolgok, amelyek még előttünk állnak. Ami a finanszírozását a projektnek illeti, nagyon sok kétej merült föl. 2014-ig van most meg a finanszírozási tervezés, és továbbra is foglalkozni kell majd a működtetés költségeivel, és folyamatosan gondolnunk kell arra is, hogy ezen a high-tech területen a fő cél világosan az, hogy független rendszert működtessünk, és olyat, amely technológia értelemben a legfejlettebb a világon. Hogyan lehet ezt a célt elérni? Ehhez nagyon sok menedzsment és logisztikai kérdés kell megoldani, és ezekkel van a legtöbb gond főleg az zavar, hogy nincs továbbra sem egy olyan ember, akinek a nevét lehetne fűzni a Galileo projekthez, egy nagy név, de ez csak az egyik hibája a programnak, és ez minden európai programnak hibája egyébként, hogy nincs egy Mr. Galileo. Mindenesetre köszönöm Remek úrnak a felszólalást. Hall asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm Remek úrnak a jelentést. Egyetértek azzal, amit mondott. A hármas bekezdésben, ami a transzparenciára vonatkozik, hogy ezt javítani kellene. A jelenlegi helyzet most már jobb. A bizottság elmondta, hogy mennyi pénzre van szükség, csak azt nem mondta el, hogy ezt hogy lehet lebontani, honnan jön és milyen részletek bontható le. Tehát sokkal részletesebb költségvetési tervezés lenne szükség, és a tanács és a parlament és a bizottság között ezek átláthatóságára, ezzel így a levegőben lóg. Az is zavar, hogy más programokból, a Frameway programból vonják el esetleg a kutatásra szükséges pénzeket, amelyről expliciten nincsen szó, de előfordulhat, ugyanakkor ezt nem szabad bántani, mert ez is éppennyire fontos a költséghatóság hatékonyság növelése érdekében az Európai Unióban. Ha megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne a Galileót kifizetni, miből lehet finanszírozni, akkor szerintem elsősorban azokra a szolgáltatásokra kell irányítani a figyelmünket, amelyeket várunk a Galileótól. Főleg például az életmentő szolgálatok biztonságát de itt is nagy vita van, mert ehhez ugye a teljes Galileo programra szükség le, le, lenne, és most úgy néz ki, hogy pont ez sérül. Az Econos Newhold szolgáltatja most ezeket az adatokat, és nagyon sok infrastruktúra még kialakulatlan, amely szükséges lenne ahhoz, hogy ez működjön. Tehát felmerül a kérdés, hogy ezzel lehet-e indokolni a Galileót, hogyha ez úgysem valósul meg, ezt a ö, <clears throat> költséget, ezt a magas költséget, illetve a költségcsökkentést. Aztán arra is figyelni kell, hogy ne csökkentsük úgy a költségeket, hogy ö, további lényeges elemeket agyon ütünk minden műholdas rendszernek, rendszert fenyegetnek a napkitörések okozta mágneses elváltozások, és szeretnék itt is tisztában látni, nem csak a Galileót, hogy ha a műholdak megsérülnek, ezzel számoltak-e például költségvetési szempontból, már pedig ilyen van, előfordul. Végül pedig az is érdekelne, hogy mi van a kínaiakkal a rádiós spektrumok elosztása tekintetében, mert a kínaiak szerepét még ők maguk sem tisztázták, és mi sem tudjuk. Azt látjuk itt, hogy a tárgyalások zajlanak, de előfordulhat, hogy a kínaiak egyszer csak azt mondják a rájuk eső költségvetésre, hogy mégsem fizetik ki, és akkor mi lesz, mert illetve ha meg megvalósul ez a finanszírozás, akkor meg nem, a, a függetlenség sérül, és a kínai befolyás növekedhet meg a rendszer fölött túlzatam. Meg szeretném ismételni persze, hogy remek úrral egyetértek a jelentésben foglaltakkal is, csak ezeket a fenntartásomat mindenképpen meg szerettem volna azért fogalmazni. Köszönjük szépen. Vivász kolléga. Én is szeretnék gratulálni kollégánk Vladimir remek jelentéséhez elismeri annak a szükségességét, hogy az Európai Uniónak ki kell alakítani a Galileo infrastruktúrát, ez kell, hogy választ adjon a teljes működési kapacitás igényére. Ez azt jelenti, hogy 27 műhold, 3 tartalékműhold, valamint a földön található infrastruktúrára mindenképpen szüksége van azért, hogy a Galileo, mint iránymutató program, mint projekt valójában plusz értéket biztosítson beazonosítás tekintetében, illetve szolgáltatás folytonosság tekintetében. Ebben a dossziéban mindenképpen figyelembe kell vennünk a nemzetközi konkurenciát, ahogy ezt hangsúlyozta a kollégám is. A nemzetközi konkurencia műholdas rádionavigációs rendszerekről van szó, amelyeket például Oroszország, Kína, sőt India fejlesztettek ki, illetve ott van az Egyesült Államoknak a GPS rendszere, tehát föl kell, hogy gyorsítsuk a végrehajtást azért, hogy a teljes konstellációt felállítsuk. 2019-ben az Európai Bizottság tervei szerint, a közleménye szerint megvalósításra kerülne ez a rendszer, de ez véleményem szerint már túl késő. Ezért támogatom azt, hogy hívjuk fel a bizottságot arra, hogy szigorú politikát, költségpolitikát alakítson ki, kockázatelemzést végezzen, konkrétan a fellövés kockázatára gondolok, ez a szöveg negyedik bekezdésében szerepel, és majd módosító fogok ehhez benyújtani. Az a veszély, hogy monopól rendszer alakulhasson ki, például a Soyuz orosz műhold tekintetében. Ennek az ilyen helyzetnek mindenképpen negatív hatása lehet a Galileóra, és ezt nem tagadhatjuk. Ha ez a helyzet továbbra is fennáll, akkor biztos, hogy ennek tényleges kedvezőtlen hatása lesz. Ezért az Európai Uniónak meg kell lennie a lehetősége, hogy több minőségi fejlővő állomással rendelkezzen, például az Ariane 5-ös esetében, a Galileo műoldak esetében is igaz ez. Ahogy a Soyuz esetében ez már meg is történt, a szakértők azt mondják, hogy a Galileo Bizottság mert részletes tanulmányt végzett e tekintetben, például a francia űrkutatóügynökség is, és egy szakértőbizottságot is fölkértek erre, és megállapították, hogy melyek a technikai problémák, akadályok, és igazából 50 milliárd eurót állapítottak meg. Az Európai Unió és az ESA most még tárgyal ennek a költségkeretnek a pontosításáról. Ezért a négyes pontos módosító indítványt fogok benyújtani, az ipari vállalkozókat is figyelembe kell venni azért, hogy komplekt választ tudjunk adni a kérdésekre. Köszönöm. A kolléga Lambert. Lambert kolléga következik. Köszönöm szépen. Felszólalásomban két dologra szeretnék koncentrálni. Az első az, hogy ö, értékelni kell tudni a különböző opciókat. Ezt sokszor elmondtam már, de a bizottságtól is jó lenne hallani vagy látni azt, hogy egy egyszerű közlemény formájában, hogy ha a teljes rendszert akarjuk, akkor ennek mik az előnyei, hátrányai, a, a költségeit nagyjából tudjuk. Ha jelenlegi szinten valósítjuk meg, akkor annak is mi az előnye, hátránya, és mennyibe kerül, és hogyha nem valósítjuk meg az egész projektet, szerencsére talán ez tényleg nem opció, az is mennyibe kerülne. És csak egy ilyen egyszerű hármasságban gondolkodva lehet értelmes döntéseket hozni. Tehát ezeket a számokat szeretnénk látni minél hamarabb, másodszorban. Nem világos, hogy a katonai felhasználása a Galileónak milyen mértékű lehet. Nem azt mondom, tisztázzuk, hogy etikátlan vagy elfogadhatatlan katonai módon felhasználni egy ilyen rendszert, hiszen a GPS is, az amerikai is eleve egy katonai projekt részeként valósult meg. Nem ez a fő probléma, hanem inkább az, hogy hogy egy olyan programról van szó, amelynek a költségei robbanásszerűen növekednek. És ha ennek jelentős katonai felhasználása is lesz, akkor nem látom be, hogy a költségeit ennek a programnak miért kizárólag civil szervezeteknek kell viselniük az Európai Bizottságon keresztül. Tehát tisztázzuk. Ha a Galileo egyedi program és egyedisége abban áll, hogy katonai célokra is felhasználható, akkor teljesen világos, hogy katonai költségvetésből is társfinanszírozni kell. Ha pedig egyáltalán nincsen katonai felhasználása, akkor világos, hogy civil módon kell finanszírozni. De valahogy nem lehet ebbe belelátni, nem elég tiszta a kép a tekintetben, hogy a katonai felhasználás aránya milyen lehet, és elfogadhatatlan, hogy esetleg egy jelentősen katonai célokat szolgáló rendszer tisztán civil pénzekből valósítsunk meg. És nem hiszem azt, hogy nulla lesz a hozzá, hozzájárulása a rendszernek a katonai célokhoz. Az nulla opció tekintetében, vagyis hogyha eltörölnénk a projektet, akkor itt nem csak Európa függetlenségének szimbolikus képe ö, romlana, hanem tehát nem csak image kérdésről van szó, szó, hanem katonai szempontból is ö, függetlenségünkről aztán végképp nem lehet ezek után majd beszélni. Tehát szerintem ez elfogadhatatlan, tehát két opció van, az, hogy ö, látjuk, hogy az USA nem támogatja az egész rendszert, mert ez a GPS-nek konkurenciát ö, jelent, illetve büntetésképpen esetleg csökkentik majd a GPS szolgáltatást Európa számára, már volt erre példa a múltban is. Előfordulhat-e most is esetleg egy ilyen szenárió? És ha nem is valószínű, hogy ez előfordul, szabad egy olyan rendszert működtetni, amelyet hevesen támad az USA. Nem lesz ebből baj ugye itt a szimbólum érték, a függetlenség, függetlenség költségét kell megfontolni. Ugye a 30 milliárd soknak is kevésnek is minősülhet, sok minden más témára is fel lehetne használni. És egyszerűen én magam sem tudom még, hogy mit gondoljak, mert egyszerűen nem látjuk az egyenlet mindkét oldalát. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg röviden a szót. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Bernard Schnetkeyernek hívnak egyébként, Ferhufs kollégám még úton van. Úgy értelmezem, hogy remek úr jelentéséről folyik ez a vita, önök és a bizottság között is. Ezért mindenek előtt szeretném megköszönni Remek úrnak a kiváló jelentést, amelyen még sok más képviselő is dolgozott. Másodszorban elnézést kell kérnünk azért, hogy a fél év, félidős jelentés a midterm review kapcsán Kicsit túl sokáig kellett Remek úrnak várni, amíg ezt a jelentést végül is kiadtuk. Nem tudtuk betartani ugyanis a kitűzött határidőket. Rátérve a feltett tartalmi kérdésekre. Nem szeretnék egyenként reagálni mindenre, csak azokra, amelyeket a bizottsághoz intéztek. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy az 1,9 milliárd eurónak mi a részletes lebontása. Ennyi pénzre van szükség a rendszer eh, véglegesítéséhez. Nos, el kell gondolkoznunk azon, hogy milyen keretek között tudnánk megadni önöknek ezt az információt. Amennyire tudom, a CSIP találkozó március 1-én lesz. Még egy oka van az óvatosságunknak, mégpedig az, hogy természetesen van ennek az információnak némi piaci értéke is, különösen az gyártásban érintett eh, vállalatok számára. Ezért eh, esetleg az ajánlatukat ezen információk alapján tudnák feljavítani. Fontos tehát az, hogy ez az információ ne kerüljön azokhoz, akik ezt esetleg visszaélhetnek, vagy akik miatt hátrányok érhetnének minket. Tehát meg kell beszélnünk, hogy milyen keretek között tudnánk megadni ezt a támogatást. Holmes, Holmes asszony a Safety of Life kérdését vetette fel. Itt megtakarításokat terveztünk, elsősorban amiatt, mert a Safety of Life a jelenlegi koncepció szerint sokkal több földi állomást tenne szükségessé, mint amennyire az ecmos például szükség volt. A Safety of Life-et azért nem akarjuk föladni, csak át, szeretnénk átalakítani egy olyan rendszerré, amely interoperabilis lenne az amerikai GPS rendszerre, és ilyen módon az egész világon két olyan interoperabilis rendszer működne, amelyet a légiközlekedés tudna használni. Az ezzel kapcsolatos megtakarítási lehetőségekkel még nem vagyunk teljesen tisztában, ehhez még további tanulmányokat kell elkészíteni. Meg kell nézni, hogy az infrastruktúra szolgáltatások hogyan alakulnának de részleteiben is meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen megtakarítási lehetőségek vannak. Az utolsó felvetések közül talán Lambert úr által elmondottakra szeretnék röviden reagálni. Mik az előnyei, a hátrányai egy ilyen komplett rendszernek szemben egy részrendszerrel? A bizottság jelentése nem sok mindent mondott erről. Ezt be fogjuk pótolni folyik a gondolkodás a bizottságon belül, számításokat végzünk, amelyek az az eredménye, hogy egy 18 műholdból álló rendszer, tehát amely nem tartalmazná a GPS-tel a kombinációt, 250 méterig menne, és ez tulajdonképpen a kevesebb mint amit a GPS tud biztosítani 6 méteres hatósugára. A horizontális pontosság 16 műholdnál pedig 314 méter lenne. Még ezeket az adatokat pontosítani kell, az ESA is dolgozik ezen, hogyha tényleg az a célunk, hogy egy független rendszert építsünk ki teljes kiépítettséggel, 24 műholdal, amelyben benne vannak a tartalék, a pótműholdak is, akkor ezeket még alá kell támasztani. A másik kérdés a katonai társfinanszírozás kérdése és a PRS szolgáltatások. Nos, nem akarjuk mi bizottságet előírni, hogy milyen alkalmazások legyenek, majd a tagállamok döntik el, hogy mit milyen célra akarnak felhasználni. Lehet a katasztrófavédelem, vagy a rendőrök, rendőrség, rendészeti munkacéljaira is felhasználni ezeket a szolgáltatásokat. Hát, országok tudják a legjobban ezt eldönteni. Jelenleg is zajlik a vita, hogy a jeleknek az felhasználói nem, amelyek nem minden tagállamban működnek, mennyibe kellene, hogy fizessenek, tehát más szóval, hogy legyen-e e, valamilyen díjfizetési kötelezettség a szolgáltatások igénybevéinek. A 2008-as rendelet rendeletben foglaltakon annyiban túlmegyünk, hogy ez mindenképpen egy civil rendszer lesz civil ellenőrzés alatt, és semmiképpen nem katonai hasznosítású rendszer, ennyiben különbözünk a többi nemzetközi rendszertől. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, hogy ha vannak további konkrét kérdések, akkor ezekre szívesen válaszolok. Most csak még egyszer megköszönöm Remek úrnak a kitűnő munkát, és továbbra is rendelkezésükre állunk, a kérdések vannak. Köszönöm szépen. Remek úr talán szintén röviden kíván reagálni. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az elmondottakat. Természetesen nem lehet az összes megjegyzésre a bizottság képviselője által takra teljes mértékben reagálni. Még több konzultációra lesz szükség a módosító indítványok kapcsán, konzultálni fogok az árnyékjelentéstevőkkel, és majd együtt folytatódik a munka. Még egy dologra azonban hadd térjek vissza. Az indoklásban is kitértem egyébként erre a kérdésre, és itt a vitában is tettek észrevételeket ezzel kapcsolatban. Miről is van szó? Szerintem az EGNOS önmagában autonóm módon nem működhet, hiszen ez is függ azoktól a jelektől, amelyeket a műholdak bocsájtanak ki. Azután még egy felvetés. Sokan tudják, talán nem tudják, de 30 évig végén a hadsereg kötelékeiben teljesítettem szolgálatot, sok tapasztalatot szereztem, és ennek kapcsán is el kell, hogy mondjam, hogy még ha a polgári célúnak is szánunk valamilyen szolgáltatást, azért azt fel lehet használni katonai célokra is. Gondoljanak csak például az autókra, vonatokra, repülőkre, hát ezeket katonai célokra is fel lehet használni. Ez ebben az esetben sem lesz más, másképpen nem rosszabb és nem új ez itt a Galileo kapcsán sem. Köszönöm szépen! A határidő, a módosítások benyújtásának határideje március 10-e 12 óra. Ezek után pedig, ha megengedik, akkor rátérnék a következő napi rendi pontra. Újból szeretnénk megtárnyalni a rádióspektrum politika kérdését. Itt van Hökmark úr, a jelentés készítője, és már is megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az, ezekben a napokban mindannyian láthattuk, hogy az internetnek milyen hatása lehet a mobil internetnek és a mobil csatlakozásnak olyan országokban, mint Tunézia, Egyiptom, Líbia. Az igazi jelzés az az, hogy az új modern információs technológiának milyen hatása van a társadalmakra és a gazdaságra. Ez egy olyan tanulság, ami nem a kezdet ennek a jelenségnek, hanem folyamatosan terjed. Az internetnek és a hozzáférésnek különböző fajtája van. Új szolgáltatásoknak lehet az alapja, a gazdaság változásának lehet az alapja. Láttuk, mennyire megváltoztatta az európai, illetve az Egyesült Államok beli gazdaságot is, és azt is látjuk, hogy a globális gazdasági logikát mennyire megváltoztatják ezek a technológiák. Elnök úr, van egy bizonyos konkrét célom. Én azt szeretném, hogy Európa legyen a legjobb ebben a folyamatban, mert látjuk, hogy mennyire fontos, mennyire fontos, hogy vezető szerepet kapjunk, a mobil szélesávú hozzáférés szolgáltatásokat, a mobil internetet, az összes ehhez, ezekhez a technológiákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Ez alapvető fontosságú Európa polgárai számára, a kultúra fejlődéséhez Európában, a médiaszolgáltatásokhoz és általánosságban az európai gazdaság számára. Úgy gondolom, hogy néhány olyan téma van csak, ami ugyanolyan fontos az európai belső gazdaság szempontjából, ahhoz, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy digitális belső piac alakuljon ki, és ezt motorként használjuk föl az, ahhoz, hogy az európai gazdaságot felendítsük. Amikor az utolsó alkalommal beszéltünk erről a témáról, hangsúlyoztam, hogy se Amerika, se Kína nem tekinthető a legnagyobb világgazdaságnak, a világ legnagyobb gazdaságnak. Nem, ez Európa, az Európai Unió, viszont a legnagyobb a piaca az USA-nak és Kínának, ez igaz és ha biztosítjuk azt, hogy vezető szerepet tudunk szerezni az új információs technológia felhasználása területén, akkor tényleg meg tudjuk azt valósítani, hogy az európai belső piac a világ legnagyobb és a legdinamikusabb gazdasága legyen. Ezért mondom azt, hogy magas szintű ambíciókra van szükségünk. A jelentés tervezetemet mindenkihez eljutottam, de volt lehetőségem, hogy az árnyék előadókkal egyeztessek, Szeretném hangsúlyozni, elnök úr, hogy azok a lehetőségek, hogy előre lépjünk, nagyon jók. Trautmann asszony hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy magas legyen a hatékonyság. Tudni kell, hogyan használjuk a spektrumot. Chichester úr hangsúlyozta, hogy bizonyos országok, mondjuk nem Egyesült Királyságról van szó, de a 700-as sáv mindenki esetében problémás lehet. Viszont az is nagyon fontos, hogy a legnagyobb sebességet, a legjobb kapacitást értsük, érjük el. És ezek a témák is szorosan kapcsolódnak a Telekom csomaghoz, ami biztosíthatja, hogy jelentős lépéseket tegyünk előre, és tényleg a legjobbak legyünk. Nincs ellentmondás véleményem szerint a három dimenzió és a három perspektíva tekintetében. Fölállítottam egy célt a jelentésemben. 2015-re biztosítanunk kell, hogy 1200-as megahertzet biztosíthassuk a mobil szolgáltatásokhoz. Általánosságban a Telekom közösség hangsúlyozza, hogy erre 2020-ra kell ezt a célt elérnünk. De én azt mondom, hogy legyen ez 2015, azért, hogy vezető szerepünk legyen, és ne második vagy harmadik helyen legyünk. A jelentésemben hangsúlyozom azt is, hogy felgyorsíthatjuk a folyamatot, hogyha megnézzük az első, például a 800 8 felszabadításával, tehát ez 2013 a bizottság szerint. Tudom, hogy bizonyos tagállamoknak jelentősebb a problémája ezzel, mint másoknak, de meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos, hogy tartsuk ezt a sebességet, hogy biztosítsuk, hogy minél előbb meg tudjuk indítani a harmonizált, koordinált frekvencia felhasználást mert az lényeges lesz, rendkívül fontos lesz ahhoz, hogy valóban vezető szerepet kapjunk ebben a, ezekben a fejleményekben. Még egyszer, szeretnék, még egyszer szeretnék valamit hangsúlyozni. Amikor én a vezető szerepről beszélek, ez nem egy irreális cél, mert Európa a 90-es években igenis vezető szerepet játszott, mert nagyon jó volt a telekom piac szabályozása, harmonizálva voltak a GSM standardok, és ezt a vezető szerepet elvesztettük, de szerintem újra meg kell, hogy szerezzük. Ezért állítottam fel az 1200 MHz-es célt, de a 800 MHz-re is a bizottsági célt el kell, hogy fogadjuk. Ahhoz, hogy teljesítsük ezt, ahhoz, hogy felszabadítsuk az 1,5 és a 2,3-as GHz-es sávokat is. Ez is szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk a kapacitást, illetve biztosítsuk a nagysebesség számára a mobil szélesávú szolgáltatások esetén ezt a hozzáférést, ezt a lehetőséget. Azt is javaslom a jelentésben, hogy a közös szolgáltatások, a nem engedélyhez nem kötő szolgáltatásokhoz is biztosítsuk ezeket a hozzáféréseket, az 5 GHz-es sávról van szó. Egyébként pedig a másik javaslatom, hogy 300-ról eh, megahertzről 6 GHz-re fel kell emelni a leltározást, a felmérést. Azt is javaslom, hogy kérjük a bizottságtól, hogy vizsgálja felül azt, hogy mire van szükség a 700-as sáv esetén. Nagyon jól tudom, hogy mennyire érzékeny kérdések kapcsolódnak a spektrumnak e-, ehhez a részéhez. Ezért azt javaslom, hogy egy felmérés legyen, és azt kérem a bizottságtól, hogy ha szükséges, akkor tegye meg a szükséges, tegye meg a lépéseket ahhoz, hogy elérhessük a céljainkat. Növeljük az ambícióinkat az európai spektrum politika területén, elnök úr, de ugyanakkor felállítjuk az alapját az európai telekom, vállalkozók, üzemeltetők, számára, de ennél még fontosabb, az európai ipar számára előkészítjük a talajt ahhoz, hogy hogy vezető szerepet kaphassanak az új szolgáltatások, az új alkalmazások felhasználása területén, és ezek rendkívül fontosak a jövőbeni piaci szerepléshez. Ugyanakkor lehetővé tesszük azt is, hogy kulturális és kereskedelmi szolgáltatások is használhassák az új fel alkalmazásokat. Sőt, egy hosszú távú terv is kapcsolódik mindehez, hiszen a távközlés jó és biztonságos szabályokkal tud majd működni, és egy plusz költség is kapcsolódik ehhez. A jövőben több tagállamban lesznek egyéb kapcsolódó szolgáltatások is. Egy sor fontos konstruktív hozzájárulást már kaptam az árnyék előadóktól, és várom a módosító indítványokat, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Mindjárt meghallgatjuk az első hozzászólást. Trautmann asszony kap szót először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lényegre törőek vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy a első jelentés mindent jól közvet, köte, közelít meg, ugyanakkor nem szabad egy kalap alá venni mindent, hiszen nem szabad a 700 MHz-re lekorlátozni ezt a kérdést, hanem minőségi üzemeltetésről és intelligens európai spektrumkezelésről kell, hogy beszéljünk. Ezért szeretném üdvözölni az előadónak a célját, hogy a, ki akarja bővíteni ezt a hatályt, Ugyanakkor paradox, hogy a jelentés nagy része explicit, illetve implicit módon a egy bizonyos sávra koncentrál. Ez az exponenciális igény, ez, erről mindenki tud, de senki nem tudja, hogy milyenek az oka. És hogyha az összes re, rendelkezésre álló sávot is a mobil szolgáltatások rendelkezésre akarnánk bocsátani, az akkor is csak késletetni a problémákat. Ezért részletesen végig kell gondolni. Ki kell, pontosan vizsgálni kell a mobiltelefon hálózatnak az architektúráját. Kiegyensúlyozottabb megközelítéssel kell vizsgálni a hatékonyságot. Úgy gondolom, hogy senki nem kérdőjelezi meg, hogy a földi digitális tele, televíziós szolgáltatás csak úgy működhet, hogyha egy központi helyről több irányba történik. Ezért úgy gondolom, hogy pontosan figyelme kell venni azt is, hogy milyenek lesznek a reakciók, milyen igények vannak, és az igények hogyan fognak változni. Persze változhat a felhasználása módja is. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a spektrum felhasználás területén az európaiak igényet kell figyelembe venni. A 900 MHz-et eddig ugye csak a GSM-nek volt föntartva, ez meg fog nyílni. Amennyire tudom, ezt a lehetőséget még nem nagyon használják ki. Szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy adjon további információt a e tekintetben. Aztán a 2 GHz esetében az üzemeltetők a spektrum nagy részét már sajátként használhatják, a legújabb technológiákkal és az új hatékony technológiákkal ez megvalósítható. A 3 és a 4 MHz esetén, hogyha a rádiószolgáltatták rádiószolgáltatók analóg szolgáltatást föntartanának, föntartottak volna, akkor már nem lennének digitális szolgáltatások. Én úgy gondolom, hogy meg kell keresni a szabadságokat, de máshol. Beszélhetünk a 700 MHz-os kérdésről, de azért szeretnék arra emlékeztetni, hogy a nemzetközi környezetben dolgozunk, és a 2016-os nemzetközi rádióspektrum konferencia fogja a legfontosabb döntéseket meghozni. Az 5 GHz a Wi-Fi-hez ezt tudjuk mi irányítani, a műholdak tekintetében az európai vállalkozások új technológiákat fejlesztenek ki azért, hogy például a kászát segítségével a széles sávot kihasználják, de van, ugye vannak olyan sávok, spektrumok, amelyek ki lettek osztva, de nincsenek megfelelően kihasználva. Aztán a teljes gazdasági költség megközelítés szempontjából úgy gondolom, hogy nem egyértelmű a kép. Figyelembe kell venni a már megvalósított befektetéseket, akár a rádiószolgáltatók által felhasznált anyagok tekintetében, akár az új háztartásokban használt televíziók tekintetében, és ez egy rendkívül széleskörű téma, hiszen vannak allokációs módok, figyelembe kell venni a befektetéseket, a köte- az engedélyezési kötelezettségeket, stb. Ezért javasolni fogok például a mobiltelefon engedélyezés tekintetében, úgy gondolom, hogy az általános elektronikus kommunikációs rendelet keretei között maradjunk. Ez nem szerepel pontosan a bizottsági szövegben. Végül, elnök úr, sajnálom, hogy a bizottság szövege hiányos, az elektronikus kommunikációtól eltérő területekre vonatkozva. Pedig tudjuk, hogy nagyon sok szektor használja, vagy hamarosan fognak használni a mobil technológiát és nem felel meg az, hogyha az innovatív alkalmazásokhoz csak kevés spektrumot biztosítunk. Kedves kollégák, kedves jelentéstevő, ezek lennének a megjegyzéseim, módosító indítványt fogok előkészíteni, és holnap a, egy meghallgatást fogunk tartani ebben a témában. Paul Rübig. Paul Rübig. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Hökmark kollégának. Ez a téma sürgetően a napi rendünkön kell, hogy maradjon, hiszen nagyon gyorsan változnak a dolgok, és a rendelkezésekre álló technológiák. Ezen a területen fontos, hogy legyen előrelépés. A frekvencia kiosztásnál, már az aukciónál, vagy a beauty contesten és mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy milyen feltételeket támasztanak a kiosztás során. Létezik egy teljesítmény katalógus, a 27 tagállam, illetve a világ többi része számára azokról a feltételekről, amelyeket be kell tartani eh, a beauty contest, eh, az épségverseny kapcsán. Tehát itt eh, a tagállamok és a bizottság között együttműködés fontossága teljesen világos kell, hogy legyen. Hogyha ismételten arra gondolunk, hogy hogyan történjen a frekvencia kioltás, a nyolcadik módosítók kapcsán a katasztrófa védelem számára, a Public Protection and Disaster Release számára az egy giga alatt kellene spektrumot rendelkezésre bocsájtani. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslatában az a szó, hogy szükség esetén kicsit kételyeket támaszt, hiszen nyilvánvaló, hogy a katasztrófa védelmi szervek elsőbséget kell, hogy kapjanak, és nagyon fontos, hogy szinergia hatások érvényesülhessenek a különböző mentő és egyéb szolgálatok között, az úgynevezett kékfényes szolgáltatások között, hogy a katasztrófa elhárítás kapcsán rendelkezésre álljon a szükséges frekvencia. Köszönöm szépen, Hólasszony. Köszönöm. Köszönöm a jelentést és az együttműködést az ALDE eh, jelentés tevőjével. Az ALDE kollégá, ALDE-s kollégák sem már Kopenhágában vannak, nem tudtak itt lenni. Néhány kérdést szeretnék feltenni, és eh, néhány dolgot szeretnék tisztázni. A 2013-as határidő valóban aggályokat okoz néhány tagállamban, így az Egyesült Királyságban is. A bizottság szövege egyszerűen úgy fogalmaz, hogy a spektrumnak ezt a részét rendelkezésre kell bocsájtani addig. Ez azt jelenti, hogy e, át kellett volna ezt csoportosítani egy árverés segítségével? Vagy ez már korábban is világos volt? Hiszen jó, egy kicsit később is ezt az átcsoportosítást, a reallokációt el lehet végezni, de szerettem volna ezt pontosítani. A Rafotő 43-as számú módosító indítványával kapcsolatban is szeretnék kérdezni valamit. Az egyik leg izgalmasabb terület, hogyan tudjuk elvinni a nagysebességű széles sávú internetet vidéki területekre, hogy ezt rá lehet bíznie pusztán a piacra, vagy esetleg vannak olyan távoli helyek, eh, ahol nagyon nehéz gazdaságosan eh, biztosítani ezt a szolgáltatást, és eh, itt, ahol a piac nem elég, ott politikai elkötelezettségre van szükség. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük ezt az interfészt, a kapcsolódást a két terület között. Tehát amikor ott van a, az a veszély, hogy esetleg torzul a piac, nagyon örülnék, hogyha erre a raportőr vagy a bizottság tudna valamit mondani. Nibler, Angelika Nibler, parancsa. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Hökmark kollégának, nagyon jó jelentésért. Én is be fogok nyújtani néhány módosító indítványt. Nagy érdeklődéssel és örömmel olvastam a jelentést. Hökmark kollega különböző érdekcsoportok érdekei között nagyon jó egyensúlyt teremtett. Négy dologra szeretnék kitérni, elnök úr, tisztelt raportőr és kedves kollégák. Csatlakozni tudok ahhoz, amit Trautmann képviselőasszony mondott. Valóban az európai spektrumpolitika kapcsán már mm, sokat gondolkoztunk. A távközési csomagban megpróbáltuk egyensúlyt teremteni a kulturális, szociális és gazdasági szempontok között, és ezt próbáljuk a frekvenciapolitikák kapcsán is megtenni. Itt európai szintű spektrumpolitika kapcsán biztosítani kell, hogy ez az egyensúly ugyanúgy megmaradjon, mint ahogyan ez a távközlés területén is megtörtént. A távközlési csomag kereteit kellene itt is valahogy megvalósítani, az hasonló kereteket. Biztosítani kell azt is, hogy a sokszínű lehetőségek mellett mellett, széles sáv, mobil szolgáltatások mellett, azért biztosítani kell azt is, hogy a földi rádió szolgáltatás is megmaradhasson, hiszen a széles sávú szolgáltatások mellett a földi rádió szolgáltatások létét, élését is biztosítani kell. Ezért úgy gondolom, hogy nem csak a 790 MHz alatti tartományra kellene koncentrálnunk, hogy itt ebben a tartományban biztosítsuk az új szolgáltatásokat, hanem az egész nagy spektrumban kell gondolkoznunk. Trautmann kolléganő is nagyjából ezt fogalmazta meg. A harmadik megjegyzésem, ők már kúr, az átállás, a migráció költségei. Azok a szolgáltatók, akik eh, a eh, megahertz eh, tartományokat felszabadítanak. Itt elsősorban a 800 megahertz és alatta levő tartományokról van szó. Azt hiszem, hogy a migrációs költségeket, az általános költségeit át kell vállalni azoknak, akik előnyökhöz jutnak a sáv felszabadítás kapcsán, azoknak kell a költségeket vállalni. Hát azt hiszem a jelentésben nagyon jól kíván ez a rész munkálva, ugyanúgy, mint az interferencia problématikája. Biztosítani kell, hogy ne legyenek interferenciák, zavarok az átállás után, és hát a jelentésben megnézzük majd, hogy itt ezt a részt ki lehetne még egészíteni valamivel. Nagyon fontos, hogy a jelentés egyáltalán szól erről a problémáról. Köszönöm szépen. Del Castillo képviselő. Gracias, eh, presidente. Yo quiero comenzar por... Köszönöm, elnök úr. Avval kezdeném, hogy a előadónak köszönetet mondok, hiszen kiváló munkát végzett. A jelentésében szerepelnek az Európai Unió lehetőségei, hogy hogyan tud vezető szerepet kapni ezen a területen, ilyen infrastruktúrális területen, hogyan lehet versenyképes szolgáltatásokat biztosítani. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani ehhez a megközelítéshez, és ahhoz, hogy közép és hosszú távon gondolkozik az előadó. Úgy gondolom, hogy az egyes parlamenti frakciók véleményeit megfelelően tudta beilleszteni, illetve az egyéb érdekcsoportok szempontjait is be tudta venni a jelentésébe. Természetesen továbbra is erőfeszítéseket kell, hogy tegyünk, hiszen a parlament véleményét kell, hogy összeállítsuk. Valószínűleg majd a tanácsi egyeztetésnél fölmerülnek fontos témák, és akkor lesz lényeges, hogy erős és egységes legyen a parlament szeretnék konkrét témákat is említeni, de ezt majd módosítandótvány formájában teszem meg, de ezek nem, font, nem a fontos pontjaihoz kapcsolódnak a jelentésnek. A lényeg az, hogy az üzenet legyen az, hogy amennyire lehetséges legyen egységes az Európai Parlament ebben a témában, egyhangú legyen ez a vélemény, hiszen biztos, hogy problémás lesz majd a tanácsi egyeztetés. Olyan eszközről van szó, a spektrum illetve a spektrumbővítés olyan témák, amelyek a mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Olyan eh, szektorokról van tehát szó, amelyek eh, életfontosságúak az európai gazdaság számára. Ma ennyit szerettem volna elmondani, mindaddig, ami plenárisra nem kerül a téma, és a plenárison is nagyon egységesek kell, hogy legyünk. Rendben. Akkor röviden megadom még az Európai Bizottságnak a szót. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek valóban. Üdvözlöm ezt a jelentéstervezetet a bizottság nevében. Szerintem jó kiindulási alap, nagyon fontos dolgok vannak benne, ezeket fel is vetették a kollégák. A bizottság folyamatosan nyitott lesz arra, hogy önöknek egyenként is, vagy frakciónként elmagyarázza, hogy mit miért, technikai döntéseket miért hoztunk. Mindenféle meghallgatást szervezünk is, meg elmegyünk szívesen ilyenekre. A felmen, felvetett kérdésekre próbálok válaszolni. Trautmann asszonyra először is. A refarmingra vonatkozóan itt a bizottság a tagállamokkal vitában van, próbáljuk megőrizni a versenyképes helyzetet, és a Spectrum holdingokkal szemben ö, igyekszünk ö, a 80 megahertzes sávon belül 2013-ig elfogadható megoldást találni. Úgy fogjuk elosztani, újra elosztani a spektrumot, hogy ebben benne foglaltassék a magas sebességű szolgáltatások széles körű lehetősége. A sürgőségi szolgálatok tekintetében az ő spektrum igényükre vonatkozóan azt írtuk bele a szövegbe, hogy amennyiben szükséges ugyanis itt a tagállamokkal megosztott a kompetenciánk, és tárgyalunk a tagállamokkal arról, hogy mekkora a szükséglet, és mi az, ami az európai, és mi az, ami a tagállami szintre tartozik. Hol asszony 2013-asra 13-ra vonatkozó határidőre vonatkozó kérdésére és a 43-as módosítóra vonatkozó kérdésére vonatkozóan a semlegesség elvének megvalósítása olyan területeken, ahol nincs még szolgáltató, ugyanakkor szükség lenne rá, mivel még a fix hálózatok sem kielégítő minőségűek, ennek a tudatában vagyunk. Többen felszólaltak olyan értelemben, hogy egyensúlyra lenne szükség. A bizottság úgy gondolja, hogy sikerült elérni az egyensúlyt a különböző ellentmondó érdekek között nem csak a széles sáv egy érdekcsoport, hanem nagyon sok egyéb érdekcsoport van, és megpróbáltuk céljainkat, a spektrum elérhetőségét úgy definiálni, hogy minden lehető legszélesebb körű szereplő megtalálja ezen a koncepción belül, a tagállamok is, a maguk helyét, és az engedélyezési és kiosztási eljárások pedig működőképesek legyenek. Köszönöm, elnök úr, még egyszer a szót, és köszönöm a jelentés szerzőinek is a leírtakat. Én is köszönöm. Günár, kívánsz, kívánsz még mondani valamit? Köszönöm, röviden igen. Köszönöm a kollégáknak, hogy elmondták különböző véleményeiket, amelyek ugyan különbözők voltak, de nem súlyosan különbözőek, tehát nem látok nagy bajt, nem látom őket egyesíthetetlennek. Fontos, hogy ha egy problémából indulunk ki, és ezt úgy tesszük fel ezt a kérdést, hogy hogyan lehet Európába, Európa számára a legjobb lehetőségeket megadni, ezek után gondolkodjunk el azon, hogy az érdekcsoportok érdekét hogyan lehet kiegyensúlyozni. A jelenlegi helyzet nem az előző 5-10 év alapján ítélhető meg, hanem inkább a következő 5-10 év alapján ítélendő meg. Mert a változások ezen a területen óriásiak, tehát szerintem a jövőből kiindulva kell a jelent is értelmezni. Nagyszerű persze, hogy ilyen hatalmas és gyors a fejlődés. És igenis, van arra lehetőség, hogy a tévészolgáltatók, a sávszélességet adók érdekei és biztonsága is érvényesüljön. A digitális televíziózás alapjai most már a spektrum elérhetőség révén megteremtődjenek, és a kultúra széles körül kiter, kiterjedhetjen most, kiterjedhessen most erre a média, médiumra is. Hollasszony kérdésére válaszolva. Először is fontos, hogy a 2013-as határidőt tartsuk. Tudom, hogy egyes tagállamoknak nagyobb gondjaik vannak, mint másoknak, de ebben ö, szigorúaknak kell lennünk, sőt, ha lehet, akkor előre kell hozni, ha lehet ezt a határidőt. Ami a lefedettséget illeti, technológia semlegességre van szükség, világos, ugyanakkor elő lehet írni a szolgáltatóknak bizonyos kötelezettségeket. Csak eh, nyilvánvaló, hogy a nagyvárosokban és a távoli vidéki térségekben ez nem ugyanakkora feladatot ró rájuk. Ugye Észak-Lapföldön és Stockholm belvárosában, ha ugyanazt a követelményt támasztjuk, az nyilván nem egyformán könnyen vagy nehezen oldható meg. Az a legfontosabb, hogy a polgárok megkapják azt, amit igényelnek. Ami a hatékonyság növelését illeti, minden lehetőségre folyamatosan nyitottak kell maradnunk, minden technológia megoldásra, és a meglévő spektrumot úgy kell felhasználni, hogy ez a leghatékonyabb legyen. És a spektrumon belüli migráció költségeit az aukciókon kell megszerezni, de ez a nemzeti jogalkotókkal is ö, együttműködést igényel, mert nemzeti szinten is meg kell teremteni egyenként az egyensúlyt. Egyes tagállamokban nagyon sokféle tévésatorna van, másokban kevésbé van ekkora igény, tehát pragmatikus tagállami szintű megoldásokra is szükség van. Köszönöm, elnök úr, várom a módosítókat, köszönöm az elmondott jó véleményeket, igyekszem ezek szellemében tovább munkálkodni. Köszönöm és felhívom a figyelmet arra, hogy a módosítók benyújtási határideje március 9-12 óra. Ezzel akkor ezt a témát lezárjuk. Most az 5-ös, 6-os, 7-es pontok következnek, vagyis a szavazás. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Minél gyorsabban kéne előre haladnunk, hogy utána több időnk legyen az érdemi napi rendi pontokra. Mi gond van? Meglátjuk, hogy mi lesz. Rosling, alles ready? Mindenki felkészült? Vigyázz, kész. Első pont. Európa, mint legfontosabb turisztikai célpont. Ezzel kezdjük a szavazást. Hakci kis kollégának a jelentése ez, vagy véleménye. Kezdjük a szavazás. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as Mellette. Mellette tehát, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ezt is elfogadtuk. 27-es visszavonták, 29-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette. Visszavonták a 27-est, asszonyom. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene. Még egyszer. 32-esről mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Amihez szóbeli módosító is tartozik. Ismerják, ismerik a szóbeli? Trautmann asszony fel akarja olvasni. Venetikó asszony nincs itt, és ezért azt szeretném javasolni, hogy a social tourism kifejezés a heritage tourism mellé kerüljön be. Tehát a kulturális turizmus mellé a szociális turizmus fogalma is kerüljön be. Ki támogatja ezt az elképzelést az ötös kompromisszum kapcsán? Szóbeli módosítóval együtt támogatja az ötös módosítót. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk így. Négyes kompromisszum mellette, ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végső zárószavazás következik elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. és megállapítom az eredményét. Lezárom a szavazást. 32 igen, egy ellenszavazat mellett két tartózkodással, bár az elnök még ezt nem mondta ki, elfogadtuk, sőt még egy szavazatot kaptunk szóban, mert a gépe a kolléganőnek rossz. Gratulálok tehát mindenkinek, aki ebben részt vett, tehát óriási többséggel majdnem egyhangulag elfogadtuk. Rátérünk a hatos napi rendi pontra. Az EU finanszírozási hatékonysága az atomerőművek kapcsán. Balsitis úr véleményéről van szó. Kezdjük a szavazás. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette, ellenőrizzük a hatost, jó? A hatosról akkor szavazógéppel is szavazunk, megnyitom a szavazást a hatosról. A néppárt mit akar? Van egy kollégának, van egy kollégának, akinek nincs itt a kártyája, őt majd hozzászámoljuk. 16-22 arányban elutasítottuk, plusz hozzáadjunk még egy plusz szavazatot, 17-22 arányban elutasítottuk. Hetes kitámogatja, mell ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes, két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás, ez is elutasítva. Nyolcas, első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kilences, megint két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenkettes ugyancsak két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette 17-esről nem kell szavazni elnézést. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, nem szavazunk róla. Hármas, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás, megnyitom a szavazógépes szavazást, és hozzáadunk, illetve túl sok néppárti szavazat van, egyel többen szavaznak a néppártól, most már jó. Bezárom a szavazást. 39 igen szavazat, Kalfin úr is működik, 39 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással egyhangulag elfogadtuk. Hetes napirend, belső piac, vállalkozás és növekedés. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás be. Ötösről még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hetes mellette elnézést, mondja az elnök, 9-esről szavazunk, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk nem egyértelmű. A 24-esről elrendelem a gépes szavazást. 24-esről szavazunk. Bezárom a szavazást. 24-17 arányban elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene ezt ellenőrizzük 31-es 32-esről szavazógéppel is szavazunk Lezárom a szavazást. 21-20 arányban elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igen, két nem szavazat mellett nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen és most rátérünk a következő, vagyis nyolcas napi rendi pontunkra. Fél hatkor Tajani biztos úr is jön hozzánk, de, de talán még be tudjuk nyomorítani ezt a látogatása elé. Első pont, Innovációs Unió, Makis asszony a téma felelőse. Ő kap egyedül szót, kérem a kollégákat, hogyha ki akarnak menni, halkan menjenek ki. Mi ebben az olyan bonyolult? Kint beszélgessenek, nem bonyolult. Hölgyeim és uraim! Nyolcas pont, Merkesz asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, a kiváló együttműködésért és a hozzájárulásukért. Nyilvánvaló, hogy az innováció prioritás itt a parlamentben is, és sok kollega számára is. Nagyon helyes is, hogy ez így van, ugyanis véleményem szerint az innováció az igazi nagy kihívás jelenleg, ez a motorja a fejlődésnek. Mi ennek a jelentésnek a leg legfontosabb eleme. Mire kell koncentrálnunk az innovációk kapcsán? Hogy tegyek egy összehasonlítást? Ha azt mondjuk, hogy Európában nagy társadalmi kihívások előtt állunk, ez, ez így van. De van ebben, ha megtaláljuk a közös kiinduló pontot, akkor meg tudunk felelni a kihívásoknak. Ugye, ha ég a ház, akkor E, a vizet nem a kertben lévő növényekre fogjuk önteni, hanem megpróbáljuk eloltani a tüzet az égő házon. Hol van jelenleg ilyen tűz? Mert erre kell koncentrálnunk, és ezeket a tüzeket kell e, e, korlátoznunk. Alapvetően szerintem három nagy társadalmi kihívást tudunk meghatározni. Persze sok ilyen van, de hát talán három, hármat tudunk igazán definiálni az előregedés, az urbanizáció és a migráció, ez a három nagy kihívás. És ezek a legnagyobb társadalmi kihívások, eh, amelyekkel szembesülünk, és eh, megvan ezeknek a közös eh, nevezője. A második az erőforrások fenntartható, erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ez elvezet minket az újrahasznosításon alapuló társadalom felé. Tisztában kell lennünk azzal, hogy egyre kevesebb a víz, a klímaváltozás kapcsán pedig mégis nagy az árvizek veszélye. A harmadik fontos terület pedig eh, a stabil, a gazdasági stabilizáció, hogyan tudunk kikerülni a gazdasági válságból, a tudásalapú társadalmat eh, és eh, Európa versenyképességét hogyan tudjuk erősíteni. Tehát ez a három nagy kihívás, amelyre szerintem Európának koncentrálni kell. Holisztikus megközelítést alkalmaztam a jelentésben. Azt mondom, hogy ha ez a három terület az, az égő ház, akkor eh, az összes szakpolitika területén ezekre kell koncentrálni. Hiszen nem tudunk az összes kisebb kihívásra is eh, koncentrálni, hogyha eh, itt áll előttünk ez a három igazán nagy mega kihívás. Először ezeket kell megoldani. Az innováció elősegítése a jó együttműködésen alapul. És egy nagyon fontos tényezőt határoztam itt meg, mi pedig az, az állampolgárokat, a polgárokat. Itt egy háromszöget tudunk felrajzolni, a tudomány, a kutatás, a vállalatok és az állam hármasságát, de azt hiszem, hogy az emberek, a fogyasztók a fogyasztásukkal eh, adják igazán az innováció eh, mozgatórugóját. És hogyha az emberekre koncentrálunk, akkor már teljesen más modellük tűnik elénk. Ugyanis a, az emberek maguk a feltalálók is, és én velük foglalkozom a jelentés egyik részében. Úgy tűnik, hogy korábban túl nagy hangsúlyt kapott a technológia, és túl nagy hangsúlyt kaptak a termékek. Az innováció sokkal több lehet. Az innováció lehet akár egy folyamat, vagy valamilyen társadalmi célú innováció az innováció lehet egy szolgáltatás is, de lehet egy mozgalom is. Ezt már hiszem egyszer megvitattuk. Mi, mi az, hogy mozgalom? Ez az, ami az emberek, mint feltalálók szívében van. Ha megnézzük a Facebookot például, ez, ez nagyon is egy mozgalom, amit nem lehet másképpen leírni. Mire koncentrálok tehát ebben a jelentésben? a emberekre, a polgárokra, azután a nagy társadalmi kihívásokra, és arra, hogy hogyan lehet a finanszírozást biztosítani. Ez rendkívül fontos minden vállalat számára, a tudomány, kutatás, kutatóintézetek számára is, és különösen a KKV-k számára emelni kellene a szolgáltatások színvonalát, el kell mozdulni az egyablakos rendszer felé, ugyanis a KKV-knek nincs idejük arra, hogy mondjuk éjszaka áttanulmányozzák az összes előírás szabályt, hogy hol tudnak finanszírozáshoz hozzáférni, milyen garanciákra van szükség. Tehát ha meg akarjuk könnyíteni az innovációt, akkor meg kell könnyítenünk a forrásokhoz való hozzáférést, hogy ez az út az Innovációs Unió felé. Van még egy kulcsfontosságú kérdés. Nagyon sok eszközre van szükség. Eddig tudottan koncentráltunk talán a finanszírozásra, azaz hogyan tudunk juttatást, támogatást adni, a helyet, hogy kockázat megosztás vagy kockázati tőke befektetést helyeztünk volna a középpontba. Tehát át kell helyezni a hangsúlyt a finanszírozási kérdések kapcsán is. Minél több eszközre van szükség, programokra, projektekre együttesen és nagyobb szakértelmet kellene feltárni a támogatás adásakor, akár valamilyen pénzügyi eszköz, akár tényleg vissza nem fizetendő támogatás a támogatást. Azt hiszem, hogy a köztisztviselők jellemzően nem azok, akik nagyon is eh, hozzáértők az innovációval kapcsán, tehát eh, szakértőkre lenne szükség akkor, amikor döntések születnek a különböző támogatási formák odaítéléséről. Különösen, hogyha KKV-k a kedvezményezettek. Végül még egy utolsó megjegyzés. A társadalmi és szociális innováció rendkívül fontos. Persze a kérdés az, hogy mi az, hogy szociális innováció, vagy társadalmi innováció. Nem több és nem kevesebb, és ebben römögámmal is nagyon sok, mint az, hogy megnyissuk a lehetőséget mindenki számára, hogy megváltoztathassa a környezetét. És hogyha azt mondom, hogy környezet, akkor ezt nem, most nem ökológiai értelemben mondom környezetnek, hogyha mondjuk a munkavállalók befolyásolni tudják azt, hogy változzon a munkakörnyezetük, az emberek, hogy változzon a társadalmi környezet, a vállalatok, hogy változzon a vállalati környezet, ez a célunk. Sokszor csak arra koncentrálunk, hogy a, a munkavállalók nagyobb erőforrás, hatékonyabb erőforrás felhasználás érdekében változtassanak a munkakörnyezeten, de azt hiszem, hogy az innovációnak lökést adó tényezőkre kellene helyezni a hangsúlyt. És több program lenne szükség, hogy itt egy fókuszváltás következzen be. A normák, a szabványok kérdésével is foglalkozom, hiszen a belső piacon ez nagyon fontos kérdés, az előbb szavaztunk erről. A belső piac kinyitása, hogy az innovatív termékek és szolgáltatások előtt megnyúljon a piac, rendkívül fontos. És a jelentésben foglalkoztam azzal is, hogy azokat a piacokat nyissuk meg, amelyekről még nem folyt a vita. Ez az egészségügyi termékek piac egy ilyen, ez még nagyon is zárt piac, és természetesen a közbeszerzés segítségével is lehet erősíteni az innovációt, a kormányok nagyobb felelősséget ilyen módon is fel tudnak vállalni. A régiók nagyon fontosak kormányzati szintként, hiszen ők nagyon közel vannak a KKV-khez, a kutató és tudományos intézetekhez, és a polgárokhoz egyaránt és még egyszer szeretnék köszönetet mondani minden inputért, gondolatért, és a, remélem, hogy az együttműködés jövőre is, következőkben is ilyen jó lesz. Köszönöm szépen, Szatori képviselő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Merkis kollégának a munkájáért. Nagyon jól dolgozott és dolgozik ezen a jelentésem. Rendkívül fontos ez a jelentés, annak ellenére, hogy jelenlegi fázisában még eléggé általános. Merkis kolléga javaslata részben lefedi a bizottsági szöveget, részben pedig új megközelítéseket javasol, főleg az európai finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, ez nagyon fontos téma, és az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozza a szociális, az innovációnak a társadalmi vonzatait. Ezen kívül egy olyan koncepció is szerepel ebben a jelentésben, ami számomra nagyon fontos, ez pedig a transversalitás, erre van szükségünk, amikor innovációról beszélünk, hiszen minden területen meg kell, hogy találjuk azt, hogy vállaljuk az innováció támogatását. Egyetértek azzal is, hogy Merkész kolléga az egyént állítja a középpontba. Viszont van egy sor olyan kérdés, amelyek tekintetében véleményem szerint mondjuk úgy, hogy kiegészítésre van szükség. Az első ilyen téma, hogy véleményem szerint jobban kell hangsúlyozni a vállalkozások szerepét, és meg is magyarázom, hogy miért gondolom így. Kétségtelen, hogy valószínűleg mostanáig amikor innovációról beszéltünk, akkor vállalkozásokra gondoltunk. Ugyanakkor nem esetünk bele az ellentétes hibába sem, hogy az egyént állítjuk csak a középpontba, és csak az egyénre koncentrálunk. Ezért megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a vállalkozás és az egyén hangsúlyozása között. A második téma, amire szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a kommunikációs kérdések. Ebben a szektorban, mint egyébként sok más szektorban, a kommunikáció alapvető jelentőségű. Mindennyian tudjuk, hogy nagyon nehéz továbbítani, illetve tájékoztatni a polgárokat a munkánkról. És amikor innovációról beszélünk, akkor is nagyon fontos, hogy minél nagyobb számú személy és intézmény ismerje meg az innovatív folyamatokat. És itt bizony vannak problémáink a kommunikáció területén. Tehát ez a második megjegyzésem, amit fontosnak tartok. Persze ezzel együtt is a közigazgatási eljárásokat is szeretném említeni, hiszen fontos a kommunikáció, de az is nagyon fontos, hogy a közigazgatási eljárásokat megújítsuk, egyszerűsítsük azért, hogy felszabaduljanak források. Következő téma, amit említenék, teljesen egyetértek azzal, hogy fontos az együttműködés a tagállamokkal és a régiókkal, ami létezik, amit fokozni kell. Nagyon sok ablakunk van. Hamarosan túl sok lesz ez az ablak. Úgyhogy amikor elképzeljük ezeket az együttműködési formákat, akkor azért arra is kell gondolnunk, hogy a már meglévő csatornákat használjuk, vagy pedig alakítsuk át, vagy cseréljük le újfajta csatornákkal ezeket. Minden esetre el kell kerülni a párhuzamoságokat mindent megteszek majd azért, hogy bizonyos kérdések újra bekerüljenek ebbe a jelentésbe, ami a bizottság részéről már elhangzott. Az első 2011-re egy európai pilotaprojekt elfogadása a szociális innováció témájában, és egy új kutatási program beindítása szintén az szociális innováció keretei között. A bizottság e, e, tekintetben úgy gondolom, hogy pontosan megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyeket Merkész kolléga megfogalmazott. Tehát a bizottságot támogatnunk kell ezekben a témákban. Az utolsó megjegyzésem a közigazgatás és az innováció. Számomra rendkívül fontos ez a kérdés, hiszen nagyon sok nehézség mögött pontosan ez áll Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Öten kértek szót. Kérek mindenkit arra, hogy ne beszéljen két percnél tovább, még sok feladatunk van. Paul Rübik először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a kolléganőnek az innováció és annak a piaci hasznosítása új munkahelyek létrehozását eredményezheti. El kell gondolkoznunk azon, hogy a kutatási infrastruktúrát hogyan tudnánk támogatni, jobban kiépíteni az agrár költségvetéssel és a regionális támogatási költségvetéssel kapcsolatos viták során, és láttuk, hogy vannak lehetőségek. Élelmiszer, takarmány, víz, kutatási infrastruktúra, de a gyógyszerek területén is nagyon sok a lehetőség, és a régiók támogatása kapcsán egy összeurópai koncepciót lehetne kidolgozni ennek kapcsán majd a kutatási keretprogram projektjeiben lehetne ezeket megvalósítani, létrejönnek azok az infrastruktúrák, amik helyben új termékeket, szolgáltatásokat eredményeznek. Köszönöm, Vidal Kadrász kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az Innovatív Unióról szóló jelentés valóban nagyon jó erős alapokon áll. És nagyon helyesen szögezi le, hogy az innováció nem csak a fenntartható gazdasághoz és a munkahelyteremtéshez szükséges, hanem a napjainkban elengedhetetlenül ez a válasz az új kihívásokra ilyenek a demográfiai változások, vagy az átállás egy új, hatékonyabb erőforrás gazdálkodásra. Ebből a szempontból is gratulálok a rapportőrnek a megközelítéshez, a bottom-up, a lentről felfelé haladás a jó megközelítés, mert ez lehetővé teszi, hogy a fogyasztói mintákat is figyelembe vegyük. Ez nagyon fontos az innovációs sikere szempontjából. Egyetértek azzal is, hogy erősíteni kell az egyéni innovációt, megkönnyíteni a piacra jutást, meg kell szüntetni az akadályokat, hogy könnyebb legyen a piacra jutása mindenki eh, számára. Szükség van horizontális együttműködésre, az összes eh, szereplő intézmények, eh, emberek, kormányok, vállalatok között, fontosak az innovációs partnerségek. Összességében tehát azt mondanám, hogy a jelentés jó helyre teszi a hangsúlyokat. Az egyetlen dolog tulajdonképpen csak egy részletkérdés, az, hogy hát időnként kicsit talán túl ideologizáljuk a dolgokat, és ez a koncepció némi kételyt ébreszt bennem, tehát például a szociális innováció koncepciója. Tudjuk pontosan, mit jelent ez. Azután az erőforrások felhasználásának a hatékonyabbá e, tétele kapcsán egy kicsit utopisztikus megfogalmazást találtam a szövegben, de hát ettől eltekintve mindenképpen pozitívan kell értékelnünk ezt a jelentést. Nagyon köszönöm, Kaváljó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak. Igazából csak egy megjegyzésem lenne. Európai innovációval kapcsolatos kezdeményezései szempontjából tartom ezt fontos. Nem a széleskörű innovációs program miatt fog az innováció megvalósulni. Innováció az egy nagyon bonyolult rendszer, kutatási rendszer kell, hogy mögött álljon hat, hatékony rendszer, a felső oktatási rendszer is jól kell, hogy működjön, jól legyen a finanszírozása, aztán a lakosság részéről is bizonyos kapacitásokra van szükség, ez persze kapcsolódik a felső oktatáshoz is, modern infrastruktúra kell, megfelelő keretfeltételek, rogalmas és nem bürokratikus társadalom, a piac jól kell, hogy működjön, és az innováció kultúrája is kell, hogy létezzen. A Elég, hogyha ezekből a komponensekből csak egyetlen nincs jelen, az innováció nem fog megvalósulni. És akkor Európában nagy lesz a csalódás, csalódás hiszen hatalmas innovációs kezdeményezésekkel élünk, és aztán nem fognak működni, mert a rendszerek egyike nem működik. Például az oktatási rendszer, ami szorosan kapcsolódik a, ugye ez a tagállami szintű kompetencia, tehát ha ez nem megfelelő működik, akkor az innováció nem úgy fog alakulni, mint ahogy mi szeretnénk. Szerintem pontosan említeni kellene a jelentésben, hogy az innovációs rendszer nagyon komplex, föl kell soroljuk, hogy melyek azok az elemek, amelyekre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az innovációs rendszer működhessen. Ezzel kellene felhívnunk a figyelmet arra, hogy nem elég egy szép nagy programot összeállítani, biztosítani a forrásokat, mert ez nem ilyen egyszerű. Egyébként pedig nagyon jónak tartom a jelentést, köszönöm szépen. Kollégi Lem- Lamberts kollega hozzászólásomat a társadalmi kihívásokra korlátozom az időhiány miatt. Mondhatjuk azt, hogy hát erről mindenkinek megvan a saját változata, de ez igazán fontos, mert ez alakítja majd az innovációs politikát. Judit Merkiz által mondottakat is szeretném egy kicsit ehhez alakítani. A az erőforrások fenntarthat, fenntartható erőforrás gazdálkodásával átállás, ezzel kapcsolatban egyetértek mindazzal, amit a jelentés tartalmaz. Ez egy kihívás, és hogyha itt sikerül az innováció, akkor sikerül majd globális szinten is meghatározó szereplővé válnunk. De a másik két fontos koncepció, amit egy kicsit korrigálni szeretnék, a szociális kohézióval függ össze. Amikor azt írja, hogy urbanizáció, migráció, a nagy kihívások Európa számára. Nos, ez igaz, hiszen azt látjuk, hogy nőnek a különbségek a társadalmakon belül és az országok között is, és ez egy olyan kihívás, ami fenyegeti talán Európa stabilitását, illetve elősegítheti a stabilizációt. az idősödő társadalom kapcsán az, hogy a méltósággal eltöltött évek száma nőjön az időskorban is, ezzel talán a harmadik fő hangsúlyom. A kérdés az, hogy önmagában kihívásnak tekintjük-e a versenyképesség növelését. Itt eh, azt gondolom, hogy eh, valóban szükség van egy fenntartható gazdaságra, eh, és ezzel támogatjuk ezeket a célokat, de hogyha csak a gazdaság, a versenyképesség erősítése a cél, és nem a társadalmi vagy kohéziós célok, ez akkor szerintem helytelen öncélá válik. Módosítókat fogok majd benyújtani, azzal a céllal, hogy néhány ponton kicsit konkrétabbá váljon a szövegidőben, be fogom majd nyújtani a módosítóimat. Köszönöm szépen, Tója kolléganő. Szeretnék én is csatlakozni a dicsérő szavakhoz. Kiváló munkát végzett az előadó. És nagyon innovatív ez a munka. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a legnagyobb dicséret egy innovációval foglalkozó jelentés esetében. Osztom mindazt, amit leírt a jelentéstadó, jelentéstevő. Igazából egy javaslatom lenne, majd módosító indítványt is össze fogok állítani. Véleményem szerint a munka keretei között ugye integrált és szakmaközi megközelítést alkalmazunk. Hangsúlyozni kellene az innovatív szolgáltatásokat nyújtó ágazatok szerepét, hiszen ezeknek nagyon fontos lehet a szerepe abban, hogy az itt meg határozott és megoldandó kihívásokra megfelelő választ tudjunk adni. Egy tanulmányt a bizottság támogatásával, azt hiszem Bajó professzor vezetésével szakértők készítettek egy tanulmányt, amit nemrég mutattak be, és ez a tanulmány pontosan azzal foglalkozott, hogy az innováció terjedéséhez ezek az új szolgáltatások és az új szolgáltatásokat nyújtó társaságok mennyiben járulhatnak hozzá. A megközelítést egyáltalán nem kívánom módosítani se a módszert, ennyit szerettem volna elmondani, hogy szerintem ezt a részt is kéne hangsúlyozni, hiszen egyébként ez a mi uh, bizottságunk témája a nők foglalkoztatása, a fiatal foglalkoztatása, pontosan azért, mert kreatív szektorról van szó, ezek is fontos és hangsúlyozandó témák egy ilyenfajta jelentésben. Egyébként még egyszer csak gratulálni tudok az előadónak. Frau Kollegin Herzog. Herzog, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr, csak röviden szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Nagyon fontos ez a jelentés, teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott. Egy kérdést szeretnék aláhúzni, egy olyan részt, amit talán, mint talán még dolgozni kell a jelentésben. Ez pedig a tagállamok szerepének a kérdése. Nem a tagállamok eh, tevékenysége, innovációs tevékenysége helyett eh, hozzuk létre az innovatív eh, uniót, hanem a fölött. Lehet, hogy a tagállamok most azt hiszik, jó, ez, ezt a feladatot odaadtuk az EU-nak, és nekünk semmi dolgunk ezzel. Hogy mondjam el az én hazám eh, példáját, hiszen ezt az országot ismerem a legjobban. A eh, költségvetésben, a tavalyi költségvetésről szóló jelentésben nagy sikerként könyvelték el, hogy az innovációra előirányzott pénzek 70%-át meg sikerült megtakarítani és más célokra költeni. Hát én ehhez nem gratulálnék. Mind a két szinten tehát a tagállamok és az EU szintjén is biztosítani kell a pénzügyi és az emberi erőforrásokat, és stratégiai eszközöknek kell ezeket tekintenünk, hogyha sikeresek akarunk lenni az innovációban. A Költségvetési Szakbizottság jelentésében is leírjuk, hogy látjuk azt, az innováció tulajdonképpen, hát a maradt pénz, akkor arra elkölthetjük, azt a pénzt elkölthetjük innovációra. Stratégiává, prioritássá kell tenni az innovációt. Ennek tükrében fogok módosító indítványokat benyújtani, hogy világosát tegyük, nem a tagállamok tevékenysége helyett, hanem a mellett fölött kell az EU-nak is lépni az innováció területén. Merkez asszony még röviden szeretett volna valamit hozzátenni. Szeretnék Merkis asszonynak köszönetet mondani a kiváló jelentéshez és az együttműködéshez. A tervezettem a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a jövő csütörtökön kerül szavazásra, és már most is elmondhatom, hogy a bizottság nagyban egyetért azzal, hogy az európai prioritások érdekében ezen a területen együtt kell dolgozni. Sok elképzelés szerepel már Melkis asszony jelentésében, a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről általános az aggály, hogy az innovációs célokat Európa számára mindenképpen fontos elérni. Nagyon fontos, hogy integrált európai oktatási térség alakuljon ki, nagyobb legyen a mobilitás, jobb legyen a hozzáférés az oktatáshoz, és egy, erősebb legyen az együttműködés az oktatási és a vállalkozási élet között, beleértve a szakképzést is, illetve további finanszírozási lehetőségeket minden kormányzási szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor Keller de la Torre asszonyt kérem a bizottságtól, hogy szólaljon meg. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. És Merkis asszonynak a jelentést. Hangsúlyozni szeretném. Herzog asszony felszólalása kapcsán különösen, hogy a jelentés, már eddig is kimondta, de most mondjuk ki szóban is, hogy a stratégiai megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. Tehát innováció nem mellesleg van, hanem minden politika közepén, eredőjeként, szívében. Tehát nem egy intézkedés szintjén van ez egy dolog, tehát ezzel teljesen egyetértünk, és ezt megerősítjük szívesen a jelentésben, illetve önök is megerősítetik. A konszolidáció kapcsán Nehéz a helyzet most a költségvetési megszorítások idején, de ezzel együtt is azt akarjuk, hogy a kutatási, oktatási, innovatív szférában ne történjen ilyesmi. A, a pénzekhez való hozzáférés a kis és középméretű vállalkozások számára nagyon fontos. Mi csak azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet új alapokra helyezni, új módszerek révén kiegészíteni a jelenlegi finanszírozási struktúrákat hogy a megfelelő időpontban könnyű eljárásban kapják a pénzt. Nyilván szükség van tőkére, garanciára, mindegyiknek megvan a maga célja, oka, szerepe. Az egyetemeknek is hozzá kell férniük a rendszerhez, de a pénzekhez való hozzáférést ö, sajnos belülről az autonómiájuk miatt ö, ö, korlátozhatja az egyetemek esetében a helyzet. Innováció kapcsán nyilvánvaló, ha nincs stratégiánk a, az eredmények terjesztésére, mérésére, akkor nem ér semmit az egész. Az egyablakos ügyintézés nagyon fontos, a bizottság már sokszor leszögezte ezt. Meg kell találnunk egy intelligens megoldást, talán hálózatos struktúrában, mivel a világ divers, sokféle, nem mindig könnyű az egységes ügyintézés, hiszen sokféle szempontra kell figyelembe venni, de, de ezen leszünk. Köszönöm. Rövid voltam, remélem. Mert az asszony esetleg még záró megjegyzést kíván hozzáfűzni ezen hangzottakhoz. Köszönöm szépen, kollégák, az értékes megszólalásokat. Egyet értek önökkel abban, hogy a jelentésben a definíciókból viszonylag kevés van, tehát jó lenne tudni még azt, hogy mi az a szociális innováció, és a növekedés szétválasztása a forrás felhasználástól. További erőfeszítéseket kell tenni az eredmények közzététele érdekében, ezt én is aláhúznám, és specifikusabb megfogalmazásokra van szükség, ezzel is egyetértek. Remélem konkrét módon is majd módosítókban javasolják, hogy ezt hogy alkalmazom, hogy tegyem meg. Az unióbeli innováció, az unió szintű innováció, hogy kiegészítésképpen jöjjön a tagári mellett, vagy azok helyett. Ez fontos különválasztás, csak nagyon nem mindegy, hogy hogy fogalmazunk. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az innováció csak akkor működik, hogyha minden faktor, minden résztvevő egyszerre mozdul meg, mindenki megmozdul. Tehát a két szintet nem szabad egymással szemben kijátszani, hanem egyszerre kell megszólítani. És minden tagállamban ugyanannak kell lenni a célkeresztben, mert egyébként szétbomlik a rendszer, mindenki majd elkezd ötletelni ezerféle irányba. Köszönöm. Köszönjük szépen. A módosítók benyújtási határideje március 3-a, 12 óra, vagyis nagyon gyorsan meg kell őket írni, ha valami, valaki még akar módosítani. 9-es pont, gyorsan megpróbáljuk megbeszélni, az Európa 2020-as stratégia kapcsának kereskedelem, nem, vagy? Köszönöm, elnök úr, a szót. Nem baj, ha nem ejti ki a nevemet. Tudom, hogy nekem kell most beszélni. Novemberben a bizottság dokumentumot küldött az Gazdasági Szociális Bizottságnak, a parlamentnek, a tanácsnak, és ezt a dokumentumot a mi bizottságunk vitatta meg a parlament nevében, illetve többek között mi is megvitattuk, a feladatot pedig nekem adta a bizottság. A kereskedelem az európai iparpolitika egyik alappillére. A kettő nem létezik egymás nélkül. Az iparpolitika és kereskedelempolitika szorosan összefüggenek. Most az Európa 2020-as stratégia kapcsán, ugye a növekedés, a munkahelyteremtés prioritása tükrében, és a válságkezelés feladatának tükrében, amelyel most már tényleg foglalkozunk tagállami és EU szinten is, le kell szögezni, hogy az Európai Unió a fenntartható növekedés kontinense. Kell, hogy legyen. Ezért nem mindegy, hogy a bilaterális és sokoldalú kereskedelmi megállapodások mennyire veszik figyelembe az ipar és kereskedelem politikai prioritásokat, megfontolásokat. A kereskedelem politika folyamatosan változik, ugyanakkor az elveket egységessé, világossá kell tenni, és általánosan kell használni. Kasperi kolléga, aki a, az ITRE bizottság jelentéstevője, számára remélem ezek elfogadható gondolatok. Külön beszélnék az energia vonatkozású problémákról. Az energiállátás biztonsága, és a diversifikáció itt a fő kulcsszavak, amikről szólni kell. De a kölcsönösség elvéről is kéne beszélni, amiről gyakran elfelejtünk, az energiapiacok kölcsönösségéről ugyanis. A legutóbbi eh, G20-ak csúcs találkozója hangsúlyozta, hogy átláthatóvá kell tenni az energiapiacot, és a gazdasági fejlődésre való hatását az energiapiacnak. Ettől elválaszthatatlan téma az erőforrások kihasználása, felhasználása, hatékony felhasználása. Az erőforrásokra nagyon oda kell figyelni. És az állásfoglalásban szerintem nagyobb részt kéne szentelni ennek a kérdésnek. Butikova asszony véleménye és Tajani úrral folytatott megbeszélésünk is persze fontosak abból a szempontból, hogy mit írunk még be ebbe a szövegbe. A globalizációról szólnék, a globalizációs kiigazítási alapról. Ez egy jó kezdeményezés, de az iparpolitika szempontjából csak akkor beszélhetünk sikerről, hogyha nincs is szükség arra, hogy ehhez az alaphoz forduljunk. Hiszen ez az alap ugye azon ágazatokat támogatja, amelyeket legsúlyosabban érintette, vagy érint ma is a delokalizáció. És az alap alkalmazása ö, nem tekinthető nagyon kiterjedtnek, néhány tucat eset volt még csak, amikor igénybe vették a tagállamok. Sokkal inkább az európai gazdasági egységek versenyképességére kell helyezni a hangsúlyt, mint az alap felhasználására. A 2020-as stratégia fontos szerepet szán a kis és középvállalkozásoknak, de a Lisszaboni stratégiában is nagyon sok szó volt róluk, tehát itt a valódi kihívás az, hogy mennyiben valósítjuk meg ezeket a, kihí- a célokat. Mennyire nyúlunk a kis és középvállalkozások alá, mennyire segítünk nekik megfogható módon a globális piacon való helytállásban. És mennyiben védjük őket a globális piaci hatásoktól, hiszen bizonyos fokú védelemre szükség van, hiszen miközben nagy intellektuális kapacitást birtokolnak, gyakran az administratív kapacitásuk gyenge. Tehát emiatt nem tudnak részt venni a globális versenyben. Az ITRE bizottságban jó lenne egy meghallgatást tartani arról, hogy a kis és középvállalkozások innovatív kapacitását, az úgynevezett sleeping innovator fogalmat vitatnánk meg, vagyis hogy nagyon sok kihasználatlan potenciál van még a kis és középméretű vállalkozásokat működtetők agyában. A mezőgazdaságról is beszélni kell, az energia és az élelmiszer árak összefüggéséről. Nagyon sok olyan élelmiszeripari ágazat van, ahova közvetlenül beszivárog az energia piac változásának hatása, és e, Európa sok élelmiszer tekintetében nettó importőr. Ennek a kérdésnek persze nagyon sok szociális vonzata is van, hogy Észak-Afriká, az észak-afrikai helyzet is változtat most a helyzeten, és meg kell vizsgálni, hogy milyen befektetésekkel, beruházásokkal lehetne ezt az ágazatot ezt ebben az összefüggés rendszerben támogatni. Ha nem is tudtam most mindenről szólni ebben a néhány percben, még röviden szólnék mégis a közbeszerzésekhez való hozzáférés problémájáról, ezt fontosnak tartom még, amelyel feltétlenül érdemes foglalkoznunk, és itt a helye a jelentésben is a problémának. Ha egy kereskedelmi megalapodást aláírunk, akkor a közbeszerzésekhez eh, eh, való hozzáférés nagyon nem mindegy, például az építőipari vagy a szolgáltatási ágazatban szereplők számára, hogy mekkora és milyen. Kedves kollégák, most akkor nagyon rövid hozzászólásokat várok. Rüvik úrnak adom meg először a szót. Köszönöm, elnök úr! A legfontosabb szerintem az, hogyha majd a VTO tárgyalási kör lezárul, akkor mit jelölnek meg a következő kör prioritásaként? A tulajdonon védelem, a verseny, és a 2020-as stratégiában nekünk már el kéne gondolkodni azon, hogy mit javaslunk majd. A golf térség együttműködési rendszerében az EU több bilaterális megállapodást kötött, de még több nem zárult le 20 éves tárgyalás ellenére sem. Ez szörnyű, hogy még egy kétoldalú megállapodást sem tudunk ezen fontos államokkal 20 év alatt nyílbe ütni. Itt el kéne gondolkodni azon, hogy nem lehet esetleg regionális megállapodásokat később átfogalmazni bilaterális megállapodásokká. Szerintem ez lenne a célra vezető stratégia. Talán a bizottságnak ez meg kéne fontolnia éves jelentésében, hogy mely bilaterális, azon bilaterális megalapodások kapcsán, amelyeket éppen terveznek. Bálcsitis kolléga kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm ezt a kimerítő anyagot, amelyben világosan megfogalmazódnak a problémák, főleg a kis és középvállalkozások problémái, és az energia energiahordozók problémája és sok egyéb. Tudatában kell lennünk annak azonban, hogy nem mindegyik probléma fér ide be a jelentés kereteibe, hiszen az egyes tagállamokban teljesen más joganyag szabályozza ezeket a különböző ágazatokat. És nem várható, hogy a közeljövőben ezek a jogi akadályok elhárulnának. A közbeszerzéshez való hozzáféréssel is gond van, különösen például a nyersanyag piacon. Egyes országok hozzáférése bizonyos nyersanyagokhoz mesterségesen korlátozott. Támogatom azonban azért ezt a jelentést, és azt remélem, hogy ha más nem, akkor hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértjük a helyzetet a tagállamokban és a kis és közép méretű vállalkozások problémáit is. Köszönöm elnök úr a szót. és amikor csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondanak a szerzőnek, úgy gondolom, hogy fontos kiemelni azt, hogy a kereskedelem az iparpolitika része. Mert korábban esetleg azt a benyomást kelthették egyesek, hogy fordított a helyzet. Másod, sorban pedig röviden szeretnék néhány számomra súlyos, súlyponti aspektust megfogalmazni. Fontos lenne szerintem, hogy ö, az innovációs stratégia erőteljes legyen, és a versenyképesség és a jövő képesség, ha szabad ezt szót mondani, közti kapcsolat jobban kidolgozásra kerüljön, és harmadsorban le kéne szögezni a jelentésben, hogy különösen, hogyha hosszú távon akarjuk érdekeinket jól képviselni, pont ehhez van szükség arra, hogy számunkra előnyös kereskedelmi megállapodásokat kössünk egyes országokkal. Nagyon kevés már az időnk. Trautmann asszonynak azonban még megadom a szót, és Corrado Camp- mivel Corrado Campas Shadow nincsen ma itt. Köszönöm szépen! Corrado Campas kollégám szeretne köszönetet mondani az előadónak, a kiváló munkájáért. Most nem fogok a pozitív aspektusokról beszélni, hanem csak az aggályos témákat említeném. Először is, bilaterális szabadkereskedelmi tárgyalások nagyon hosszúak, és nagyon sokára jelennek meg ennek az eredményei. A piacmegosztást Európa a feltörekvő stratégiai fontos piacokon használja, oda kell figyelni ezekre. Például Kína esetében fokozni kell a hozzáférést, és csökkenteni kell a meglévő kereskedelmi deficitet. Másik megjegyzés. A nemzetközi piaci hozzáférés szerepe legfontosabbként a szolgáltatók esetében, de ez nem történhet az ipari termékek hátrányára. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi piaci lehetőségeket általánoságban az európai ipari szektor számára biztosítani lehessen, hiszen jelenleg jelentős verseny és delokalizációs nyomás alatt áll az európai ipar. Az innovációs eredményeket is és lehetőségeket is elveszítjük, ha itt nem lépünk. Ugyanakkor, a, tehát nagyon fontos, hogy a gyártó környezettel az együttműködés megvalósuljon. Harmadik megjegyzés a szabályozó hatóságokkal való egyeztetés, illetve a külső és a belső piaci szabályok közelítése nem okozhatja a tehát nem történhet a biztonsági, a fogyasztóvédelmi és egyéb standardok hátrányára. Az EU standardokat mindenképpen védeni kell, és végre kell hajtatni, el kell fogadtatni a kereskedelmi életben a partnerekkel. Negyedik megjegyzése. A bizottsági közlemény különleges egyoldalú kereskedelmi engedményeket természeti katasztrofák esetén enged meg. Például Pakisztánban történt nemrég ilyen. Viszont annak ellenére, hogy az ilyen intézkedéseknek humanitárius a jellege, ezeknek súlyos következményei lehetnek bizonyos európai régiókra, országokra, szektorokra, amelyek már most is nehéz gazdasági helyzetben vannak. A bizottság úgy gondolja, hogy nagyon fontos a hatásokat pontosan felmérni. Utolsó megjegyzés, olyan eszközök, mint az Európai Globalizációs Alap, csak kisebb referenciaként szerepel a köz, bizottsági közleményben. Nagyon fontos a megfelelő EU belső politikák mobilizációja, például a KKV támogatása, azért, hogy felgyorsítsuk az alkalmazkodást, amikor új kereskedelmi feltételek alakulnak ki. Ezek azok a témák, amelyek tekintetében Korea de Campos kollégánk módosító indítványokat fog benyújtani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Odi asszony kíván szólni. Odi úr, Köszönöm, elnök úr. A kereskedelmi politika és a gazdasági, konkrétan ipari tevékenység közötti kapcsolat egy olyan téma, ami nagyon rossz emlékeket kelt az európaiakban. Mendelssohn biztos az antidumping intézkedéseket sajátosan alkalmazta. Nagyon sok ipari fogla- munkahelyet veszettünk el emiatt, és az európai parlament esetében a lasszabeli szerződés lehetővé teszi, hogy hallassuk a hangjukat ebben a témában. Korea esetében ezt meg is tettük. Aztán úgy gondolom, hogy a jelentés pontosan megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy hangsúlyozzuk azt a szándékukat, hogy pontosan megértsük, hogy mi is történt. Az Európai Unióban multilaterális tárgyalásokról igazából a bilaterális kereskedelmi tárgyalások felgyorsítására álltunk át. Öt év óta ez folyamatban van, de soha nem beszéltünk erről. Amikor a kereskedelmi politika végrehajtásáról beszélünk, ugyanakkor például a Mercosur felgyorsul, a társadalmi szerződések felgyorsulnak, és a szabadkereskedelmi tárgyalások is felgyorsulnak. Tehát amikor bilaterális tárgyalásokra kerül sor, akkor mindig figyelembe kell venni az összes hatást, a, például a szociális hatásokat is. A bizottság jelentésében, illetve a közleményében ez csak zárójeles témaként szerepel. A partnereinknek alkalmaznia kell a szociális szabályokat, például a VTO plus-t, vagy VTO 2 plus-t a környezetvédelmi szabályokról is szó van, például a nem tarifális környezetvédelmi akadályok esetében ez nagyon fontos, és fontos, hogy ezekről a témákról politikai vitát folytassunk, ha nem akarjuk elveszíteni az összes ipari munkahelyünket. Egyébként pedig a szellemi tulajdonjog témájában nem lehetünk naívak a kereskedelmi tárgyalások során. Fontos a kölcsönösség, el kell, hogy várjuk a kölcsönösséget. Minden olyan alkalommal, amikor kereskedelmi megállapodást kötünk, nem lehetünk naivak. Frau Kollegin Ulskok. Ulskok asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint a téma serője bizottságunk részéről, először is azt szeretném elmondani, hogy Egyetértek Butikoffer úr bevezetőjével, most pedig svédül folytatnám. Az erőforrásokról. A pénzügyi piacoktól a fejlesztési kérdésekig, iparpolitika, kereskedelmi politika, mind-mind összefügg ezzel a kérdéssel, és egyetértek Bütikófer úrral abban, hogy ezt a stratégiát, nyersanyag stratégiát fenntartható, hosszú távú alapra kell helyezni, például oly módon, hogy a bányászat szerepét újra definiáljuk a stratégia keretén belül. Mindez nem mond ellen annak, hogy ambiciózusak vagyunk növekedési és versenyképességi szempontból, és hogy munkahelyeket teremtünk. Mert az iparpolitika is részét képezi mindennek. Például javítani kell a saját nyersanyag felhasználási hatékonyságunkat, sok olyan nyersanyag van Európában, erőforrás, amelyeket még nem használunk ki. Észtországban, balti államokban és más tagállamokban is vannak még ásványkincsek, amelyek kihasználatlanok. Ritka fémek és egyéb nyersanyagok, amelyeket egyszerűen nem hasznosítunk egyelőre. A meghallgatás amelyet az ITRE bizottság néhány héttel ezelőtt szervezett, nagyon izgalmas volt. E hét sütörtökén frakciónk, a Szocialisták és Demokraták frakciója saját meghallgatást szervez a nyersanyagokról. Erre a kollégákat sok szeretettel invitálom. Néhány témát vetnék föl, hogy miről lesz ott szó. Például a nyersanyagokhoz való hozzáférésről, igazságos hozzáférésről, aztán a fejlesztési célú nyersanyag felhasználásról, a diplomáciai feladatok újraértékeléséről, az EU kereskedelem politikájáról, és így tovább. Tehát szeretettel várom a kollégákat erre a meghallgatásra csütörtökön. Oh, gut. Rendben. Ezzel akkor gyakorlatilag már ö, a 9-es pontot, ha jól értékelem, lezárhatjuk, vagy van, akar-e még a kolléga úr egy záró megjegyzést hozzáfűzni? Uwagi i również wyrażone pozytywne opinie. Valóban. Szeretném megköszönni mindenek előtt a pozitív hozzászólásokat. Négy különösen fontos kérdést érintettek a vita során. Először is egy ambiciózus, innovációs stratégiára van szükség, egyensúlyt kell teremteni a versenyképesség és a fenntartható fejlődés között. Putikhofer uh, úr uh, dolgozata a stratégiával kapcsolatban uh, teljes mértékű egyetértésemet bírja. Fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy milyen korlátokat kell leküzdeni az európai iparnak, összehasonlítva a feltörekvő gazdaságokkal, vagy új iparágakkal. Konvergencia, a szociális záradékok, munkavédelem és egyebek természetesen költségekkel járnak. Úgy látom, hogy ezek azok a fontos kérdések, amelyeken még tovább kell gondolkoznunk. Köszönöm szépen. Március 3-a déli 12 óra a határidő. És rátérhetünk a tizedik napi rendi pontra. Hatékony nyersanyag stratégia Európa számára. Elkezdjük a vitát és egyik másik kérdésre még visszatérhetünk majd, eh, amikor Tajani úr is itt lesz. Bütikófer úrnak adom meg mindenek előtt a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Bevallom önöknek, hogy az alatt a néhány hét alatt, amikor foglalkoztam ezzel a kérdéssel, úgy találtam, hogy ez egy borzasztóan izgalmas kérdéskör és további, még intenzívebb együttműködésre számítok. 2010 a nyersanyagpolitika számára egy felhívás volt a közvélemény felé a ritka földekkel összefüggő problémák biztosították azt, hogy ez a téma a figyelem középpontába kerüljön ez a kérdés a napirenden is fog maradni. Nagyon sok oka van ennek, amiket itt most nem tudok felsorolni, de ezek indokolják azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférés és a nyersanyagok árának alakulása nem fog pozitívabban alakulni a jövőben, mint ahogy ezt jelenleg tapasztaljuk, nő a konkurencia, és emelkedni fognak az árak is valószínűleg. Ezért egy európai ipar politikára van szükség. Egy olyan iparpolitikára, amely a versenyképességet összekapcsolja a e, jövőhöz való alkalmazkodás kérdésével. Nagyobb pragmatizmusra is szükség van. A jelentésemben megpróbáltam elsősorban az ásványi nyersanyagokra koncentrálni. Az agrár nyersanyagok is persze fontos kérdést jelentenek, az üzemanyagok is nyilvánvalóan fontosak, de ezekkel én ebben a jelentésben nem foglalkoztam. A bizottság, ezt el kell ismerni, a bizottság felismerte ennek a kérdésnek a jelentőségét, és már elég korán aktívan kezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni. Alapvetően egyetértek a három pilléres bizottsági stratégiával, tehát hogy egy pillér foglalkozzon a nyersanyag hatékonysággal, az újrahasznosítással, recyclinggal, egy a hazai termelés támogatásával, a harmadik pedig a nyersanyaghoz való hozzáférése nemzetközi piacokon kérdését föleli fel. Fontosnak tűnik számomra, és remélem, hogy a parlament, parlamentnek sikerül ezt a kérdést a figyelem középpontjába helyezni. Tehát eh, túl kevés időt szánunk a megfelelő nyersanyag politika kialakítására és megvalósítására. Nem csak eh, Kína eh, követ egy, egy elég hosszú ideje már egy nagyon ambiciózus és időnként bizony kegyetlen iparpolitikát a nyersanyagokkal kapcsolatban, hanem például Japán is. Ez persze részben az elmúlt évek rossz tapasztalatai indukálták, de Japán nagyon is elkötelezett. Nemrég vált ismerté, hogy Japán egy milliárd USA dollárt használ fel majd a következő néhány évben a nyersanyaghatékonyság, a recycling területén, hogy ott egy nagy előrelépés, egy ugrás történjen. Japán a ritka fémek, földfémek kapcsán eh, arra törekszik, hogy a jelenlegihez képest egyharmadat csökkentse ezeknek a felhasználását. Az USA is eh, jóval előbbre tart, mint mi, amikor arról van szó, hogy eh, a különböző szereplőket egyfajta hálózattá kapcsolja össze, és gondoskodjon a koordinált fellépésről. Úgyhogy tényleg erőfeszítéseket kell tennünk. Most nem kívánok konkrét ö, eszközökre kitérni, ez majd a ö, részletes vita tárgya kell, hogy legyen. Én csak a, ehhez a három pillérhez szeretnék még röviden mondani valamit. Fontos kérdés szerintem az, hogy a japánokhoz hasonlóan mi is azt gondoljuk, hogy ebből a kihívásból hogyan tudnánk előnyt kovácsolni, és egy innovációs stratégiát kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy egy nagy ugrást tegyünk előre. A vállalatoktól különböző nézeteket hallott mondtam, vannak ambiciózus vállalatok, vannak félénkebbek, vannak olyan cégek, amelyek tényleg nagyon becsvágyó célokat fogalmaznak meg. Azt mondják, hogy ha nehézségek vannak, akkor nézzük meg azt, hogy a kínaiak mennyit tesznek itt ez a leapfrogging, miért nem ugrunk nagyobbat, hogyha le vagyunk maradva, hogy ismét vezető szerepet tölthessünk be. Tehát nyersanyaghatékonyság, recycling, azon a területen is, ahol erre a múltban még nem is gondoltunk. A ritka a földfémek újrahasznosítása néhány hónappal ezelőtt még nem volt téma, most pedig ezzel is szeretnénk előrelépni. Az úgynevezett domestic mining kérdéséről azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a bizottságnál az ipar és a környezetvédelmi főigazgatóságok végre egymásra találtak, és együtt, egymásnak kezet nyújtva a Natura 2000 kapcsán meg akarják akadályozni, hogy kiátszák egymással ezt a két szempontrendszert pontosan az észszerű együttműködés útján kell járnunk a közvetlen szomszédságunkban is. Mondjuk talán Grönland még eh, nem teljesen domestik, eh, vagy az északi sark, de hát azért ők is közel vannak hozzánk, és eh, amikor erről a nagyon érzékeny kérdésről beszélünk, akkor erről sem szabad megfejetkezni. Végül, és talán ez a legnehezebb kérdéskör, nemzetközi piacokhoz, piacokon a hozzáférés kérdése. Itt együttműködési stratégiák mellett érvelek nagyon határozottan. Természetesen bizonyos esetekben meg lehet próbálni, és az EU Mexikóval és az Egyesült Államokkal kapcsolatban ezt egyszer meg is tette. Tehát meg lehet próbálni a WTO-n keresztüli vita rendezési mechanizmust igénybe venni. De azt hinni, hogy ilyen konfliktus megoldási mechanizmusokkal tudjuk majd szabályozni a hozzáférést, ez szerintem illúzió különböző együttműködési stratégiákat kell kialakítanunk. Ez vonatkozik az OECD-re is, azután Japánnal és az USA-val folytatott együttműködésre, és itt tartozik a e, Kínával való együttműködés stratégiája is, és természetesen más erőforrásban, nyersanyagban gazdag e, országokkal való együttműködés is nagyon előnyös lenne. utolsó pontom. Jelen pillanatban nem teljesen világos, e, hogy Európa felismerte ezt a notvendiséget, ezt a szükségszerűséget, hogy hatékonyabb nyersanyagpolitikára van szüksége. Nem biztos, hogy itt nem megint a jól ismert nemzeti egoizmusokba torkollanak az erőfeszítések, és én, én csak azt tudom remélni, hogy a parlament eh, talán hozzájárulhat ahhoz, ugyanúgy, mint néhány nagy EU tagállam, hogy végül is a közös eh, út, a közös megoldás eh, kerüljön a középpontba, és ne a tagállamok a könyöklési módszerrel próbálják egymást kiszorítani. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Hatan, heten szeretnének hozzászólni, nyolcan, a biztos úr fél hatkor érkezik, hogyha mindenki egy percben el tudja mondani, amit akar, akkor mindenkit meg tudunk hallgatni még előtte, ha nem, akkor félbe kell majd szakítanunk a vitát. Simanski kollega először. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos jelentés. Nincsen ennek jogalkotási osztályozása. Viszont az, hogy hogyan döntünk a természetes erőforrások, az ásvány erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében, ez rendkívül fontos, sőt ez dönti el az európai ipar pozícióját a világpiacon, a világgazdaságban. Lehet, hogy ezek az iparok, ezek az ágazatok ki tudnak települni Kínába, sőt ki is fognak települni, hogyha nem figyelünk oda eléggé ezekre a szakpolitikákra. Három eszközünk van. Egyenlő bánásmód, hatékonyan kell használnunk a kereskedelmi politikánkat azért, hogy hozzáférésünk legyen a nyersanyagokhoz, illetve az európai ipar hozzáférjen ezekhez a fontos nyersanyagokhoz. Vannak saját forrásaink is. Elég jelentősek az európai források. Vannak olyan alkalmak, amikor egyszerűen nem használjuk ki a lehetőségeinket. Fölül kell vizsgálnunk ezt a területet is, hiszen vannak olyan területek, ahol esetleg valamilyen környezeti vagy politikai érzékenység miatt nem történik meg a kihasználása a saját forrásoknak. A harmadik téma a hatékony felhasználás és a újrahasznosítás. Az újrahasznosítás nagyon drága a cégek számára. Könnyű előírni ezeket, de aztán ezeknek a szigorú előírásoknak a hatása, a szabályozási beavatkozásnak a hatása esetleg pont negatív lesz a vállalkozás sikerességére, hiszen elképzelhető, hogy pont emiatt a, ezek az ipari ágazatok majd kivonulnak, és olyan helyen telepednek le, ahol gyengebbek az előírások. Mindenesetre ne felejtsük el, hogy ez egy stratégiai dokumentum, és ezzel a három aspektussal kiegyensúlyozott módon kell foglalkozni. Köszönöm szépen. Egyetértek Bütikoffer kollégával. Nagyon fontos ez a stratégia az ipar számára, sok munkahely függettől. Nem csak a feldolgozó iparban, hanem a pénzügyi szektorban is ez a helyzet. Mind a két területen észszerű szabályokra van szükség. Ezek ezeket az ágazatokat különbözőképpen kell kezelni. A one fits for all itt nem alkalmazható, és talán a jövőben is majd a bizottság különböző ágazat specifikus javaslatokkal fog előállni. Mi ezt majd figyelembe fogjuk venni. A nemzetközi területen a kereskedelmi feltételek kapcsán, most akár két oldalú, akár több oldalú WTO rendszerekre van ez szó. Nos, a szingapúri modell rendkívül fontos, és itt a szokványos versenykritériumok mentén kell eljárni tiszteletben kell tartani, hogy a közbeszerzési pályázatok jelentik a minden megfontolás alapját. Nemzetközi szinten a viszonosság elve alapfeltétel és végsősorban a kutatásban arról van szó, hogy a jövőben helyettesítő termékeket találjunk. Egyetértek Bütikoffer kollégával, Natura 2000 és a, az iparpolitika egymás kiegészítői nem állnak egymás nem egymás ellenségei, és végezetül az újra hasznosítást globális szempontból kell megítélni, rugalmasabb szabályozást is el tudok képzelni, mivel biztosítani tudjuk a ritka nyersanyagok jövőjét. Vidal Kadrász képviselő. Es, es obvio que existe desde hace tiempo un, un problema de graves tensiones. Köszönöm szépen. Már régóta jelentősek a problémák az alapanyag kereslet és kínálat között. A világ szintjén, Európában is foglalkozunk el mindenképpen ezekkel a problémákkal. Jelentős az igény a feltörekvő gazdaságok részéről, Emiatt muszáj egy közös stratégiát kialakítanunk és alkalmaznunk európai szinten. Amit a bizottság javasol számunkra, ahogy a jelentéstevő nagyon helyesen mondja, három pilléren alapul. Természetesen ezekkel egyetértünk. Fentadható beszerzést kell ösztönözni az Európai Unióban, különböző eszközök és módszerek szerepelnek ehhez ezeket mind el tudjuk fogadni. Viszont én szeretnék hangsúlyozni egy dolgot, a szubszidiaritás elvének a tiszteletben tartása, hiszen az egyes országok helyzete jelentősen eltér. Hazámban a terület 30%-át természetvédelmi terület alkotja. Más országban ez lehet, hogy csak 12 vagy 12%-os. Ezért nem lehet egyelő a bánásmód ezen országok tekintetében, amikor a források kihasználásáról van szó. Ezeket az eltéréseket mindenképpen figyelembe kell venni. Aztán az újrahasznosítás és az erőforrások hatékony használ, felhasználásának a támogatása. Itt még nagyon sokat kell tennie sok tagállamnak. Sokszor a hulladékot egyszerűen csak tárolják, és nem hasznosítják újra ezzel a gyakorlattal föl kell hagyni. Nagyon sokat kell még tenni, és nagyon fontos, hogy együtt lépjünk föl, hogy javítsuk a helyzetet. Végül, elnök úr, még egy megjegyzésem lenne a fenntartható beszerzés, a nyersanyag, alapanyag beszerzés fenntartása világszintjén. De hát látjuk, hogy mi történik az arab világban. Európának végig kell gondolnia a pozícióit, hiszen sokszor ugye egyszerűen korrupt diktátorokkal állunk szemben, és az alapanyag beszerzés esetében végig kell gondolnunk, hogy megállapodásokat akarunk-e ezekkel kötni, vagy pedig erkölcsileg korrekt és politikailag intelligens megközelítést akarunk-e alkalmazni. Hosszú távon bizonyos rezsimeknek a támogatása csak a nyersanyag megszerzése érdekében hosszú távon ez negatív eredményre vezethet, hiszen sokszor egy sokkal rosszabb rezsim váltja le ezeket a rendszereket, e, e, és nagyon sokszor Európa ellenes hangulat alakul ki. Fontos, hogy intelligens legyen a megközelítés. Köszönöm. Van Brent, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr csatlakozom a kollégáimhoz, valóban ez egy rendkívül fontos kérdés, a következő hónapokban még sokat fogunk ezzel foglalkozni. Jelen pillanatban, miután nagyon kevés az időnk, csak két ponttal szeretnék foglalkozni. Mindenek előtt eh, a nyersanyagokkal való fenntartható gazdálkodás, erről is szól a bizottság dokument, a dokumentumában. De gondoskodunk el arról, hogy nem maradjon ez csak a szép szavak, a nemes gondolatok szintjén. Több, a nemzetközi, több nemzetközi médiumban, sajtóban megjelent, hogy egyre inkább a vertikális integrációra törekednek az üzemek, a vállalatok. A Kérdés az, hogy ez egy pozitív fejlemény, e, e, Európában ezt támogatnunk kell. E. Az igazi kérdés az, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ilyen módon is sikerül megvalósítani a hatékony nyersanyaggazdálkodást. gazdálkodást. Második megjegyzésem a hatékony felhasználással és újrahasznosítással függ össze. Évek óta foglalkozom környezetvédelmi kérdésekkel, és azt látjuk, hogy ez a hatékony újrahasznosítás és a nyersanyagokkal kapcsolatos vita, tulajdonképpen gazdasági érve mellett, hogy magas szintű maradjon az újrahasznosítás mértéke. Ugye a bizottsági közlemény nagyon sok szép dolgot tartalmaz, szép szavakat tartalmaz, de kevés a cselekvés, a lépés. A a bölcsetről a síri kezdeményezés például ezt úgy kell megvalósítani, hogy jobb legyen a belépés az újrahasznosítási ciklusba. Persze a termékeket általában úgy fejlesztik ki, hogy mire gyorsabban piacra lehessen dobni őket, és nagyon keveset, kev, ritkán hoznak létre igazi zárt rendszert és amivel tényleg túl keveset foglalkozunk, az az, hogy kiszivárognak a termékeink, úgymond a harmadik világból is túl keveset teszünk az, ez ellen talán véletlen, vagy lehet, hogy nem véletlen, az Antwerpeni kikötőben múlt pénteken eh, megnéztem, hogy az elektronikus eh, és elektromos hulladék irányelvet hogyan hajtják végre. Eh, és azt láttam, hogy évente sok-sok tonnát a kikötőikön keresztül illegálisan visznek ki Európából. Jó, hát akkor jöttek a szép szavak és a nyersanyaggal kapcsolatos nyersanyag gazdálkodás, tehát ez rengeteg eh, számítógép és eh, használt, eh, kidobott elektronikus dolgot nagyon nem igazán feltartató módon recikláljuk. De Castillo képviselő. Brevemente, Elnök úr, rövid leszek, nem szeretném megismételni, ami már elhangzott, és amit Vidal Kadrasz kolléga elmondta. Teljes mértékben egyetértek vele. Azért két konkrét megjegyzésem lenne. Először is az egyes tagállami területeken a terület védelem kérdése. Ahogy a kolléga is mondta, Spanyolország területének a 30%-a védelem alatt áll. A Natura hálózat lefedi a területünknek a 30%-át. Más országokban 14-15%-os ez az arány. Hát természetes, hogy a védett területek, ahol vannak ásványi források, ezeket az ásványi forrásokat a környezetvédelmi okokból nem lehet kitermelni, kihasználni. A bizottság eddig ezt nem akarta figyelembe venni, nem érte meg a számukra, viszont mostantól muszáj lesz, hogy figyelembe vegyék, hiszen hogy lehet elvárni nagyobb forrás fenntarthatóságot, hogyha nem vehetjük figyelembe az ilyen forrásokat, mert környezetvédelmi, illetve területvédelmi okokból nem használhatjuk föl ezeket. Természetesen fontosak a környezetvédelmi célok, de azért megfelelően figyelembe kell venni az igényeket is. Egy másik aspektus, amit rendkívül fontosnak tartok, hogy az újrahasznosításon túl helyettesítő anyagok kutatása is rendkívül fontos. A helyettesítő anyagokhoz, ezek megtalálásához természetesen kutatásra van szükség. És itt már a nyolcadik kutatási keretprogramról beszélünk. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a kutatásnak ez a területe is hangsúlyozásra kerüljön itt Európai Uniós finanszírozásra van szükség. Tehát a kutatás szerepét hangsúlyozzuk, és a kutatás egyik ágának legyen a célja a helyettesítő anyagok megtalálása, hiszen ezzel hozzá lehet járulni a nyersanyagigények csökkenéséhez. Egyébként pedig gratulálok az előadónak, köszönöm. Köszönjük szépen, Másisz kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, fontos téma az, amelyel foglalkozunk, és egyetértünk abban, hogy a nyersanyag igény a jövőben nőni fog. Látjuk azt is, hogy már ma milyen gondokat okoz a gázellátás, ahol ugye az a helyzet, hogy egyes tagállamok hirtelen 30%-kal kellett többet fizetniük a gázért, mint más tagállamoknak. Nyilván ennek földrajzi, geopolitikai, környezetpolitikai okai is vannak, de a trend egyértelmű. És az élelmiszerárak növekedése is közvetlen következmény. Látjuk, hogy mi történt Észak-Afrikában. A magas élelmiszerárak vezettek most a egyes rezsimek megdöntéséhez közvetlenül, és ugyanez érvényes a nyersanyagpiacon is, ahol óriási a spekuláció. Három pilléről beszélnek. Egyetértek azzal, hogy ez a három pillér létezik, a legfontosabb szerepet most az Európai Bizottság játsza, és fontos, hogy ez a dokumentumban is tükröződjön. Melkész asszony, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Most nézzük e- egy kicsit meg közelebbről a kérdést. Itt van a nyersanyagokról szóló közlemény és a az erőforrás hatékonysági anyag. Ez a kettő szerintem megérdemelni azt, hogy valami egyértelmű struktúrába helyezzük őket. Bütikofer úr is elmondta ezt a három pilléres rendszer tartalmazza a bizottsági közlemény, és az első kettőt nagyon jól kidolgozta, a harmadikat egy kicsit kevésbé. Szerintem ez a nyersanyag kérdés jobban illet volna az egész nyersanyag gazdálkodási koncepcióba, hiszen ez az alapkérdés, hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni a nyersanyagokat, tehát az erőforrás hatékonyság tágabb körébe kellene helyezni a nyersanyag hatékonyság kérdését. A hangsúlyt eh, persze itt eh, arra helyeztük, hogy a nemzetközi aspektusra, hogy hogyan kerülnek a nyersanyagok Európába, de ami szintén nagyon fontos, eh, fontosabb ennél, az a kereskedelem, a nyersanyag kereskedelem. Ez túl kevés figyelmet kap a, a jelentésben, és a, hogyan tudnánk hatékonyabban, intelligensebben felhasználni a nyersanyagokat. Tehát ez egy kicsit külön lett választva az erőforrás hatékonyságtól, és nagyon kevés a konkrét intézkedés az anyagban. Mit tegyünk, hogy járjunk el? nagyon fontos, és alá kell húzni azt, és persze én is nyilvánvalóan ezzel egyetértek, hogy milyen megfontolások vannak, de most már a konkrét intézkedésekről is mondani kellene valamit a nyersanyag közlemény jó lenne, hogyha nem csak az ásványi anyagokra, eh, hanem más ritka anyagokra is koncentrálna. Eh, talán eh, jó lenne, hogyha néhány bio alapú nyersanyaggal is foglalkoznak, mert ezek is rendkívül fontosak az ipar számára. És vannak olyan viszonylag ritka anyagok, amelyek tehát ugyanolyan fontosak, tehát ne csak az ásványanyagokkal, hanem más ritka, nem az ásványi kategóriába tartozó nyersanyaggal is foglalkozzunk. Környezet és erőforrás hatékonyság egyensúlya, erről ezzel foglalkoznunk kell, és jó lenne, hogyha hogyha kicsit több időt tudnánk szárna, szárni erre a vitára, mint mennyi ma volt. Ibler asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, ránéztem az órára, rövid leszek három megjegyzéssel. Bütikófer úr, Ö, azt hiszem most elégedett lehet, és várjuk a jelentését, én is támogatom őt. És az Ipari Bizottság nevében ö, szerintem arra kell koncentrálnunk, hogy az ipari termékekkel foglalkozunk, és ne ö, kezdjünk el az agrártermékekkel is foglalkozni, erre megvannak a szervek. Koncentráljunk arra, ami közvetlenül iparpolitikai szempont. Egyes kollégák elmondták már, és ezzel egyetértek, hogy a legfontosabb az, hogy európai megközelítés érvényesüljön a nyersanyag stratégiában, azt hiszem ez az Európai Parlament közös gondolata az utóbbi hónapok során, amikor a belső piaci stratégiáról beszélünk, energiapolitikáról, akkor világossá kezd válni, hogy a nemzeti egyéni érdekek ellenében meg kell erősíteni a nyersanyagpolitika európai jellegét. Teljesen egyetetek Bütikófar úrral abban, hogy ha valakinek, akkor az Európai Parlamentnek meg kell mutatnia, hogy erre van szükség, és ezeket, ezt a megfontolást intézkedéseknek is kell követnie, hogy a tagállamok érezzék, hogy no, magasabb szintre emeltük a dolgot, az ő érdekükben tevékenykedünk. Ami a környezetvédelmet illeti, az Európai Unió élharcos volt, nálunk Bajorországban folyamatosan zajlik erről a vita, ö, valahol meg kell teremteni az egyensúlyt, hogy az irányelv azért adjon lehetőséget kivételekre is, miközben persze alapvetően a flórát és a faunát védjük, de ne legyen merev ö, a szabályozás, és ne tegye tönkre az ipart. Köszönöm, Grigib kolléga kap most szót. Megpróbáltam kiejteni a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyet értek azzal, hogy a természeti erőforrásokat saját erőforrásoknak is a saját erőforrásokra is oda kell figyelni, mert sok európai erőforrás kibányászását megszüntettük. Például a pala, palából nyerhető gáz kitermelése is megszűnt, és most viszont új technológiák rendelkezésre állnak, tehát érdemes lenne ezekkel a kérdésekkel újra foglalkozni. Vidal Quadras úr leszögezte, hogy gyakran könnyű volt együttműködni a diktatúrákkal, illetve azért működtünk velük együtt, mert könnyű volt tőlük nyersanyagot szerezni. De van egy olyan csoportja is az államoknak, amelyek rendelkeznek ritka erőforrásokkal, nyersanyagokkal, amelyek ugyanakkor nagyon erős tárgyalási pozícióban vannak, vagy eleve nem is akarnak velünk együttműködni. Dél-Szudánban ugye nemrégiben népszavazás volt, és tudjuk, hogy az egy kínai cég ö, aknázza ki az összes szudáni nyersanyagot, ö, Európa elősen fordul, mint opció ott. Egyre több beruházás történik a nyersanyag ágazatba, és az ebbe az ágazatba befektetett pénzek és a pénzügyi befektetések között és az árak között nagyon közvetlen összefüggés van. Köszönöm szépen, mindenki elmondhatta a véleményét. Bütikó úr, akar még? Négy mondat, jó, négy mondat erejéig megadom a szót. Köszönöm az ötleteket, tanácsokat, és megígérem, különösen Merkész asszonynak, hogy konkrét intézkedésekre teszek javaslatot. Egyetértek Csepka úr éppen elmondott mondataival, azzal, hogy új technológiák felhasználásával saját erőforrásainkat is hatékonyabban ki tudhatnánk termelni, erre nem gondoltunk eleget, és nagyon pozitívnak találom, és ez remélem így is marad, eddig még nem történt összetűzés az ipar és az ökológiai gondolkodásúak között a Natura 2000 program kapcsán, mert eddig sikerült minden érdek ellentétet lerendezni. A bizottság főigazgatósága egyik főigazgatóság sem kritizálja a szöveget, tehát sikerült megegyezniük. Brent azt mondja, és mások is elmondták, hogy a gyakorlatra kell odafigyelni, nem szabad megmaradni az általános elvek megfogalmazásánál. Például a VIII irány, irányelv kapcsán is, illetve a nyersanyag szabályozás és más kérdések kapcsán. Simenszki úrnak utolsó mondatom, ez a negyedik mondatom, elnök úr. Egy héttel ezelőtt részt vettem a 11. Nemzetközi Alumínium Recycling konferencián, és onnan egy fontos adatot hoztam el. Ha az alumíniumot visszaforgatják, akkor 95%-os energia megtakarítás érhető el az új alumínium előállításhoz képest. És igenis érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy bizonyos helyzetekben a recycling gazdaságos és ökológikus is. Ezzel ezt a témát, mármint ezt a napirendi pontot letudtuk, a témát persze még nem. Üdvözlöm Taljani biztos urat, köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy két témáról eszmét cserél velünk, a Small Business Act-ről, a kis vállalkozásokról, és a nyersanyagokról, talán ilyen értelemben nem volt baj, hogy belehallgatott a vita utolsó részébe. Üdvözöljük tehát Jani biztos urat, öné a szó. Köszönjük, hogyha megtartja bevezető előadását, és utána pedig a képviselőknek fogom megadni a szót, hogy megjegyzéseket fűzzenek ahhoz. Köszönöm, elnök úr. Hát Üdvözlök mindenkit. Először is, mielőtt bemutatnám ezt a két kezdeményezést, amelyek igazából az iparpolitikával foglalkozó dokumentumoknak a végrehajtása körébe tartozik. Szeretnék köszönetet mondani az ITRE bizottságnak, hiszen jelentős támogatást adtak az ipari politi- iparpolitikával kapcsolatos szövegünk összekész állításában. Lange úr jelentése teljesen és tökéletesen értelmezi az Európai Bizottságnak a szándékait és lépéseit. A tanács támogatását már korábban megkaptuk. Számomra valójában nagy nagyon fontos, hogy ha a parlament támogatását is meg tudom kapni, ahogy tudják, a szívemben hordom a parlamentet, ugye 14 év nem tehetett el nyomtalanul. Múlt szerdán a bizottság javaslatom alapján elfogadta az Európai Kisvállalkozói Intézkedés Csomag felülvizsgálatát. Ez egy nagyon fontos stratégiai dokumentum, nem csak az európai KKV támogatás keretében között, hanem azért is, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikájában valójában a reál, a valós gazdaságot tudjuk középpontba helyezni. Ez egy olyan téma, ami rendkívül magas százalékát érinti az európai vállalkozásoknak, majdnem a 70%-át jelenti a foglalkoztatottak számának, úgyhogy ha sikeresen tudunk együtt dolgozni a kkv érdekében, az nem csak azt jelenti, hogy egy fontos szektort támogatunk, hanem azt is jelenti, hogy több millió európai dolgozó érdekében folytatjuk a tevékenységünket. A Small Business Act 2008-ban került elfogadásra, és már akkor is nagyon ambiciózus jelentős projekt volt. Egyébként a többek között a parlament támogatásának köszönhetően is sikerült elfogadnunk olyan alapszabályokat, például a fizetési késedelemre vonatkozó irányelv, és sok egyéb jogszabályt, amelyek már operatívak. Az egyetlen olyan téma, ahol még nem sikerült előre lépnünk, ez az Európai Magántársaság statutuma. Remélem, hogy a javaslat végül elfogadásra fog kerülni a tanás részéről is. Ahogy mondtam, elfogadtunk egy szöveget, amely szeretne újabb ösztönzőt adni a KKV-k számára, hiszen a válság nagyon erősen sújtotta általában a társaságokat, de különösen a KKV-kat. Ezért a partnerségi kapcsolatokat is fel kell újítani az intézményekkel, európai és nemzeti szinten is. Az a stratégia, amit ma bemutatok, ami gyakorlatilag egy új fázis ebben a témában, Ugye az Európai Bizottság támogatni kívánja ezt a nagyon fontos szektort a gazdaságunkban, de a valóság 2008-hoz képest megváltozott, valós gazdasági feltételek megváltoztak, a KKV-k esetében is nagyon sok munkahelyet vesztettünk el, kb. 3,25 millió, tehát 3 millió 250 ezer munkahely veszett el a kkv részéről, ami nagyon jelentős szám. Mi is szerepel konkrétan a bizottság dokumentumában, amely a kisvállalkozói intézkedés csomag felülvizsgálatát tartalmazza. Először is szerepel az úgynevezett Mr. KKV, a aki gyakorlatilag a KKV-k nagykövete. Bizonyára tudják, hogy kineveztem az új Mr. KKV-t az Európai Unió számára, Daniel Calleja úr, itt jelen van, sőt kérem, hogy Daniel, gyere ide, gyere ide, Daniel, te is. Daniel Kajeha úr az új főigazgatója, illetve főigazgató helyettese a vállalkozói főigazgatóságnak. Ő nekik kell felügyelnie az Európai Bizottság nevében és képviseletében a Small Business Act végrehajtását. Igazából mi azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság, aki vagy amely kinevezett egy olyan személyt, akinek az elsődleges feladata az, hogy a tagállamok a kisvállalkozó intézkedési csomagot megvalósítsák, és a, amely személy az összes KKV számára referenciapontot jelent, és teljes tevékenységét erre a témára tudja koncentrálni. Ezzel párhuzamosan mi azt kértük az összes tagállamtól, az összes uniós tagállamtól, hogy a tagállamok is nevezzenek ki egy KKV nagykövetet. Sőt, azt is kértük, hogy a helyi intézmények, például Olaszországban a tartományok, a Sanyországban is szintén a tartományok, a németországi lenderek, amelyeknek jogalkotási kompetenciája is van, tehát azt kértük, hogy ezek a területi egységek is nevezenek ki egy saját KKV nagykövetet, és a területen ez a személy felügyelje a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtását. A célom az, hogy ezeket a KKV képviselőket, illetve nagyköveteket, amelyek nemzeti és helyi képviselők lesznek, meghívjam Brüsszelbe egy napra, hogy bemutassam és megbeszéljük, hogy hogyan működik ez a vállalkozói, kisvállalkozói intézkedéscsomag, és hogy bemutassam, hogy melyek azok az intézmények, amelyek ténylegesen támogatják a KKV-kat. Ezen kívül egy jó ötletek úgynevezett olvasztott tégeit is föl kívánjuk állítani. Ez gyakorlatilag az új tanácsadói csoport, amely az Európai Kisvállalkozó Intézkedés Csomag tanácsadó csoportja lesz. A cél az, hogy a nemzeti közigazgatási és a vállalkozói szövetségekkel együttműködve foglalkozunk a szakpolitikákkal, és ez ennek a keretei között fogjuk ellenőrizni, monitorozni az egyes tagállami teljesítéseket, hiszen az irányítás azt jelenti, hogy valójában el kell érni a kitűzött célokat, és nagyon fontos e tekintetben a partnerségi kapcsolat és az együttműködés az Európai Bizottsággal. A az intézkedés csomag felülvizsgálata nem csak a parlamentben, hanem több tagállamban is téma. Bemutattam például a múlt héten Rómában ezt az csomagot, holnap után megyek az Egyesült Királyságba, és ezen a héten még ellátogatok Franciaországba, Németországba és Bulgáriába is. Bulgária már bejelentette, hogy ki fogják nevezni az ő Mr. vagy Miss KKV-jukat, követve az Európai Bizottság ajánlását. De más tagállamokból is, sok tagállamból kaptunk már pozitív visszajelzést és sok helyi hatóság részéről is már megkaptuk ezt a visszajelzést. Egy másik eh, elképzelés, amit most indítunk a tagállamok számára, az az, hogy évente egyszer szervezünk egy informális versenyképességi tanácsülést, és ezen az ülésen csak a KKV-kat támogató szakpolitikákról lesz szó. Ez azt jelenti, hogy az irányítás, a kormányzás keretei között konkrét kezdeményezések is fognak történni azért, hogy ellenőrizzük, hogy mi a helyzet a végrehajtás területén, illetve hogy ösztönözzük a tagállamokat, hogy konkrét választ adjanak a KKV-k igényeire. Más is szerepel ebben a közleményben. Először is rendkívül fontosnak tartom az egyszerűsítést. Az, hogy valaki vállalkozó legyen, ahhoz egyszerűsítésre van szükség, és olcsóbb kell, hogy mindez legyen, mint ahogy, amilyen jelenleg a helyzet. Jelentős már az eddig elért előrelépés is, de még mindig tudunk tovább lépni. A cél az, hogy egy vállalkozást három nap alatt meg lehessen alapítani, és ennek a költsége ne legyen több, mint 100 euró. Sőt, azt is el akarjuk érni, hogy az összes működéshez szükséges engedély beszerzésére se legyen olyan sok időre szükség, mint ahogy ez jelenleg működik. Az én célom az, hogy ez maximum 30 nap alatt megtörténhessen. Hát aki vállalkozni kíván, ne kelljen áthághatatlan akadályokkal találkoznia, mert akkor esetleg megváltoztatja a szándékát. A következő fontos téma a hitelhez való hozzáférés. Több forrásra van szüksége az vállalkozásainkat. Új hitelgarancia rendszereket alakítottunk ki, amelyek erősebbek, és amelyek támogatni tudják a vállalkozások növekedését a következő pénzügyi tervezési időszakban is. Aztán kockázati tőke európai szintű piacának a kialakítására is gondoltunk. Tudják, hogy mennyire fontos a kockázati tőke a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés tekintetében az innovatív társaságok esetén. Intenzíven együtt dolgozom Michel Barnier kollégámmal, hogy ezt a célt elérhessük, és azt szeretnénk, hogy 2012-ig a belső piac valósága váljon a kockázati társaságok számára is. Európai pénzügyi programokra, eszközökre van szükség, ezek egyszerűbbek kell, hogy legyenek, például a ismételt kétszer-háromszor megismételt ellenőrzéseket meg akarjuk szüntetni, illetve az egyéb közigazgatási akadályokat. Azt akarjuk, hogy az európai pénzügyi eszközöket használják, és a kevésbé tökerős bankok is lehetőségeket kapjanak. Nagyon fontos, hogy minden szükséges információt megtaláljanak az interneten a cégek, amikor pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésről érdeklődnek, és ezeket az információkat ne csak angolul, franciául vagy németül találják meg, hanem a saját anyanyelvükön is, hiszen azt nem feltételezhetjük, hogy minden mikrocégben van olyan alkalmazott vagy szakember, aki beszél idegen nyelvet, sőt azt nagyon jól beszéli, annyira, hogy eligazodjon az interneten ilyen témákban. A következő kérdés a piachoz való hozzáférés. A munkánkat a közbeszerzések témájára kell koncentrálnunk, itt még nagyon sokat teendő, hiszen a jó gyakorlatok kódexét, amit a bizottság 2008-ban javasolt, még meg kell valósítani. Nagyon sok tagállam még ezeket nem, ezt nem ültette át igazából 16 tagállam nem alkalmazza még, hiszen 11 vette már át. Ez a piac a GDP 17%-át képviseli, és rendkívül fontos, hogy a KKV-k hozzáférhessenek ehhez a jelentős képviselő piachoz. Fontosnak tartjuk a kistételeket, az elektronikus beszerzési pályázatokat és az egyszerűsítést. Ezek olyan eszközök, amelyek rendkívül szükségesek ahhoz, hogy a 2012-re tervezett közbeszerzési irányelv revízió is megvalósulhasson. Természetesen az is nagyon fontos, hogy a fogyasztótájékoztatás megfelelő legyen. KKV-knak tehát tudniuk kell tájékoztatni a fogyasztót a termék eredetéről, aztán a vonatkozó jogalkotási szövegekről, környezetvédelmi előírásokról, egészségügyi információkról. Gyakorlatilag már a termék előállítás során meg kell, hogy legyenek ezek az információk. Sok tagállamban már ez előre haladott Ugyanakkor az is nagyon fontos a kkv számára, hogy termékük az, beazonosítható legyen, és a parlament és a tanács most tárgyal ezekről a témákról, ezeket is figyelemmel követjük. Amikor piacról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy fontos és biztos szabályokra van szükség harcolni kívánunk a tisztességtelen kereskedelmi feltételek ellen. Ez nagyon fontos a KKV-k versenyképessége szempontjából, hiszen sokszor arról panaszkodnak, hogy hátrányos szerződéses feltételeket kénytelenek elfogadni, elfogadni, mert gyenge a szerződéses pozíciójuk, a tárgyalási pozíciójuk. Ha kell, akár jogalkotási eszközzel is be kell, hogy avatkozzunk. Most dolgozzunk azon, hogy milyen szinten van szükség a beavatkozásra. A következő nagyon fontos a téma a KKV-k nemzetközi piacra való kilépésre. Dolgozunk egy kezdeményezésen, aminek a célja, hogy a hitelbehajtás, határon túli hitelbehajtás egyszerűsödjön, úgy, hogy blokkolni lehessen az adósoknak a ö, számláját. Jelenleg 60%-ban nem behajthatók ezek a ö, hitelek. Ez elfogadhatatlan, hiszen ilyen feltételek között egy KKV nem fog a határon túl vállalkozásba kezdeni. 2011 második felében egy új kkv nemzetközi színre való kilépésre vonatkozó új stratégiát fog bemutatni. Ennek eszköze például a Market Access Teams, hiszen ez a csapat tájékoztatást biztosít a KKV-k számára, amikor határon túl kíván vállalkozni. Röviden és szintézisében ezt tartalmazza az Európai Kisvállalkozó Intézkedés Csomag felülvizsgálatáról szóló bizottsági közlemény. Szeretnék átérni az alapanyagok témájára. Ez a stratégiai kérdés a gazdaságunk fejlődése szempontjából, hiszen ettől függ a vállalkozásaink versenyképessége. Épp az előbb beszéltek erről a témáról, hiszen Coffer kolléga dokumentuma foglalkozik ezzel a témával. Szeretném elmondani újra, hogy a az alapanyagról szól közleményünk az én kompetenciámhoz tartozó területekkel foglalkozik, de hasonlóan foglalkozik Bárni és Csolors kollégák, biztosok kompetenciáival is, hiszen ők foglalkoznak az, alaptermék, az alapanyagokkal és a pénzügyi kérdésekkel. A cél az, hogy a pénzügyi piacok és a fizikai piacok működése hatékonyabb legyen, átláthatóbb legyen és csökkenjen a túlzott volatilitás. A dokumentum mindenképpen hozzá fog járulni a francia elnökség alatti G20 és G8 találkozók tárgyalásaihoz. Minden esetre én a saját kompetenciám, a portfóliómhoz tartozó témákkal fogok most foglalkozni. Ahogy tudják, három pillért tűztem ki. Az egyik az alapanyag beszerzés az unión kívül, a második a fenntartható beszerzés támogatása az unión belül, és a harmadik az újra hasznosítás, illetve az alapanyagok hatékony felhasználása. A 2008-as stratégia végrehajtása során már bizonyos eredményeket, jelentős eredményeket lehetett elérni. Fölállítottunk egy 14 alapanyagot tartalmazó, kritikus alapanyagot tartalmazó listát az, UE, az EU szintjén, aztán kereskedelmi stratégiát fejlesztettünk ki, és kialakítottuk a hetedik keretprogram keretében között az új lehetőségeket is felmértük. Ide kapcsolódik a Natura 2000 által védett területeken történő a kitermelésre vonatkozó szabályok felállítása. A spanyol elnökség alatt nyújtottuk be a 14 kritikus vagy kockázatos alapanyag listát, úgy gondoljuk, hogy néhány néhány egyéb anyagot is itt fel kéne sorolni a listába. Legalábbis a előrejelzések szerint 2030-on akár több mint háromszorosra is nőni fog bizonyos anyagok iránt az igény. A mi célunk az, hogy meghatározzuk a legfőbb lépéseket, amelyeket meg kell tenni. Én jó magam azt vállalom, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk ezt a listát, és ha szükséges, kiegészítjük természetesen az lenne a cél, hogy csökkenthessük ezt a 14-es listát. A lényeg az, hogy folyamatosan felülvizsgáljuk, ellenőrizzük ezt a listát. Az Unióban még mindig nagyon korlátozott ezen kockázatos nyersanyagok előállítása. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének meg a lehetőségek. A ProMine projekt célja az európai potenciál felmérése. Intenzíven dolgozom a külső témákon is, ahogy tudják, vállaltam, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió akciótervébe beleveszünk egy fejezetet, pontosan nyersanyag beszerzésre vonatkozóan. Tehát egy valós megállapodás lesz az Afrikai Unióval erről a stratégiáról. sikerült elérnem azt, hogy a tárgyalási témákba, amikor az Orosz Federációval tárgyaljunk, bevegyük a nyersanyag témát is. Volt egy találkozom múlt ősszel Rómában ebben a témában. Ez a téma újra felmerült a múlt héten, amikor az Orosz Federációval tárgyaltunk, és a következő találkozón is, Szentpéterváron is az orosz ipari miniszterrel folytatandó tárgyalásomon beszélni fogunk erről a témáról. Tehát mindenképpen a az európai vállalkozási rendszer érdekében dolgozunk ezen a területen is. A májusban Latin Amerikába fogok látogatni. 15 év óta nem volt ipari biztos Latin Amerikában az Európai Unió részéről. Brazíliában, Argentinában és Csillében fogok tárgyalni, elsősorban a nyersanyag témájáról. Természetesen más témák is tárgyalásra kerülnek majd, de a legfontosabb a nyersanyag kérdés. Meg kell, hogy mondjam, ha még mindig a Európán kívüli alapanyag téma területén vagyunk. Folyamatosan a bilaterális tárgyalások és a multilaterális tárgyalások során prioritást biztosítunk annak, hogy az törvénytelen exportkorlátozást meg lehessen szüntetni, illetve törvénytelen befektetéseket is. Ami a második pillért illeti, mit lehet tenni az Európai Unión belül? Én úgy gondolom, hogy jelentős munka áll előttünk jelentősek azok a területek Európában, ahol ki lehet termelni ezeket az anyagokat. Fontos, hogy felállítsuk azt a jogalkotási keretet, ami szabályozza ezt a tevékenységet. Ki, készen vagyunk arra, hogy a tagállami kompetens hatóságok közötti legjobb gyakorlatok cseréjét támogassuk, Például a Natura 2000-rel kapcsolatban már iránymutatást állítottunk össze, és ez pontosítja, hogy a nyersanyag kitermelés nem automatikusan tiltott a Natura 2000-es területeken, illetve azok közelében. Szándékomban áll egy európai nyersanyag leltár összeállítása is. A harmadik pillér arra vonatkozik, hogy kutatás és innováció területén mit is tehetünk. Meg vagyok győződve arról, hogy igazi városi bányáink vannak. Miről is van szó? Az összes olyan ásványról, ami megtalálható a hulladékban, és amelyeket ha nem, hasz, nem dolgozunk fel újra, akkor hasznosítás nélkül maradnak. A bizottság célja, hogy támogassuk a szelektív hulladékgyűjtést és újrahasznosítást, például olyan módon, mint ahogy ez már az elektromos és elektronikus hulladékok területén meg is történt, vagy pedig a használaton kívül helyzet járművek területén. Innovation Partnership kezdeményezésünknek célja pontosan az a nyersanyag újrahasznosítás, és remélem, hogy a parlament konkrétan ebben az Innovation Partnershipben részt kíván majd venni. Végül a nyersanyagokhoz és a másodlagos nyersanyagokhoz való hozzáférés rendkívül fontos, a termési kapacitás, a versenyképesség és ennek következtében a munkahelyek megtartására Európában amire ma szükségünk van, arra szükségünk lesz holnap is, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket a kezdeményezéseket megtegyük. Minden igényt szeretnénk kielegíteni, Számomra ez egy rendkívül fontos prioritás, és mindent meg fog tenni azért, hogy a nyersanyagok területére hatékony stratégiát alakítsunk ki konkrét válaszokkal, ami egyrészt támogatja a vállalkozásokat, vagyis nem növelik az árakat, másrészt tiszteletben tartják a környezetet. Tehát össze kell hozni a vállalkozás és a környezetvédelmét egy olyan koordinált kezdeményezéssel, amihez a parlament, Európai Parlament támogatását is szeretném megmondani. Már most látom, hogy sokan akarnak kérdést föltenni, úgyhogy inkább meghallgatom önöket, és aztán majd reagálok a megjegyzéseikre. Köszönöm szépen, biztos úr, a részletes tájékoztatást mindkét témában. Tizen jelentkeztek szóra, sőt több mint tizen, egy perc jut tehát mindenkire. Kérem, tartsák munkat ehhez, mert egyébként az utolsóknak nem lesz már idejük, és biztos úrnak sem lesz ideje válaszolni. Erzog asszony először. Hát, köszönöm, elnök úr. Gyors leszek. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és ezeket a fontos témákat hajlandó megvitatni velünk. Talán nem lepődik meg, ha a kis vállalkozásokról kérdezek. Egy percben csak annyit tehetek, hogy megköszönöm a reakcióját a Small Business Act kapcsán. Szóbeli választ igénylő kérdésünkre, amit az SMI Intergroup tett fel önnek. A mostani kérdésem pedig az, hogy a parlament és a mi bizottságunk ön szerint mit tehet annak érdekében, hogy az ön erőfeszítéseit támogassa, és a Small Business Act végrehajtását segítse, mert a kisvállalkozások konkrétumokat várnak, nem csak nyilatkozatokat. Nagyszerű. Rübik kolléga. Köszönöm én is biztos úrnak, hogy eljött, és hogy a Small Business Act kapcsán most előrehaladás várható, különösen a hatáselemzések területén. Ugye a széndiokszid kibocsátások csökkentése 20%-ról 30%-ra növelése a céloknak. Mit jelent ez a kisvállalkozásoknak? Nos, ez megfontolást érdemel, remélhetőleg a nagy cégek helyett most már a kis és középméretű cégek kerülnek majd a figyelem középpontjába ezen ambíciózus célok kapcsán. Meg kell vizsgálni, hogy milyen elvándorlási potenciál várható az európai cégek, hány százalékát fogja ez negatívan érinteni és elvándorlásra kényszeríteni. Nem tudom elképzelni azt, hogy a 20 százalékos cél kapcsán a bizottság kockázati tőkét halmozna föl és adna a kicsiknek a cél elérése érdekében, mert ez olyan bonitást eredményezne, amely a likviditásra is hat. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönöm a Small Business Act átírására tett javaslatait, illetve az elért eredményeit. A munkahelyteremtési innovációs célokat szolgálják ezek feltétlenül, ez egyértelmű. A kis és középméretű vállalkozások fő panasza az, hogy bürokrácia van, túl nagy bürokrácia van, ez a legfőbb panaszuk, a második fő panaszuk pedig a hitelekhez való hozzáférés nehézsége. Továbbra is tehát a bürokráciát kell, és hercogasszonyra nézek itt, ö, ö, a középpontba állítani. A kicsik azt várják, hogy valami történjen már végre. Tavaly ugye a tahográf bevezetése kapcsán emlékszik talán biztos úr, hogy a kis teher gépjárművekre is bevezettük a tahográf kötelezettségét, és a Stoiber csoport javaslatokat nyújtott be, a parlament foglalkozott ezekkel, és akkor a szabályozás végül is 50 kilométeres határral működött, most 150 kilométerre bővült ez, ezt régóta vártuk már, hol tart a dolog a parlamentben ugyancsak megvitattuk, sőt meg is szavaztuk, és nem tudom, hogy miért nem került ez bevezetésre már, hogy a kis és középméretű vállalkozások számlevezetési kötelezettségeit is rugalmasabbá, könnyebbé teszik, mert ugyanolyan könyvezetésre vannak kényszerítve, mint a nagyok. Mi ennek az értelme? mikor mondhatják már a kicsik végre, hogy tényleg történt könnyítés? Köszönjük szépen, Kavahjó kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a bizottságnak. Lenne egy kérdésem a Small Business Act kapcsán, ahogy elhangzott, ugye a kis és középületi vállalkozások a fő munkahely teremtők hogyan lehetne ezt a képességüket még tovább növelni a fiatalokra vonatkozóan? A KKV-k ugye tudjuk, hogy fontosak a fiatalok számára létrehozandó munkahelyek szempontjából, ugyanakkor nagyon sok európai országban súlyos a fiatalkori munkanélküliség problémája. Nyilván ön is ismeri ezt az összefüggést, és ezért szeretném tudni, hogy a közleményben miért nem jelöl meg ambiciózusabb célokat. Monitoringról beszél, a legjobb begyvált gyakorlatok cseréjéről, stb. stb. jövőbeli kezdeményezésekről, de nem olvasunk semmi konkrétumot. Nem lennének itt, nem lehetségesek itt ö, konkrétumok? Ugye a START program egyes országokban jól működik. Mit lehetne még tenni az ügyben? Castillo kolléganő. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, hogy eljött ma ide hozzánk. Beszámolt a legfontosabb kérdésekről. Néhány szót szeretnék a kis és középvállalatok kérdésköréhez hozzászólni. Persze a versenyképesség minden vállalat számára fontos, de most elsősorban mégis a KKV-król szólnék. Ezek, ez a kérdéskör ugyanolyan fontos, mint az irodásának többi eleme nem lehet túl könnyen és gyorsan vállalatot alapítani, nem is könnyű hitelhez hozzájutni, különösen akkor, hogyha a pénzügyi piacok merevek és nem elég rugalmasak. Ez nagyon sok, számá, sok ország számára probléma, és különösen sújtja, sújtják ezek a mm, rugalmasságnak ez a hiánya a KKV-kat. Mit lehetne tenni, hogy javuljon a helyzet? A második kérdésem. A digitális menetrend, a bels, digitális belső piac kérdésköre, a digitális környezetben hasonló problémák is felmerülnek, mint általában a belső piacon, de vannak speciális problémák is, ilyen például a jogszabályok szétaprózottság, a külön jogszabályok léteznek a szellemi tulajdonjogokra. A KKV-k számára a digitális környezet nagyon sok fejlődési, fejlesztési lehetőséget biztosít nyereséges, jövedelmező vállalkozások indítására van itt lehetőség. És talán egy dolog, amit a kolléganőm is felvetett, nem lehetne-e létrehozni valamit, amit talán úgy hívhatnánk, hogy fiatal vállalkozók adóazonosítója. És ezt a modellt például az Egyesült Államokban már használják, ott ugyanis a kisvállalatoknak, vállalatoknak van lehetőségük arra, hogy kimondottan a fiatal vállalkozók számára különböző kedvezményeket biztosítsanak. Nem tudunk, nem tudok már sajnos mindenkinek szót adni. De parancsoljam. Szeretném megköszönni a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. A kkv kapcsolatban két kérdéskör szeretnék én is megemlíteni. Az egyik a finanszírozás források, kölcsönök biztosítása a KKV-k számára viszonylag könnyen, könnyen hozzáférhető módon. A másik kérdéskör pedig a pályázati rendszerrel függ össze. A pályázatokra vonatkozó irányelv, a közbeszerzés szabályozó irányelv olyan, hogy ez olyan megnehezíti a KKV-k számára a részvételt, hogy pályázzanak. Hogyha felülvizsgáljuk ezt a közbeszerzés irányelvet, akkor módosítani kell ezt úgy, hogy ez hozzáférhetőbb legyen a KKV-k számára, kis, kevesebb tőkekövetelményt írjunk elő, a KKV-knak, hiszen valahogy hozzá kell, hogy férjenek ők is állami megbízásokhoz. A tagállamokban a kormányok dolgoznak azon, hogy csökkenjenek a KKV-k adminisztratív terhei. De a tapasztalat azt mutatja, hogy az a sok jogszabály, amit mi itt a tanácsban és a parlamentben elfogadunk, és persze a bizottság mindenben részt vesz, új terheket rak a KKV-k vállára. Amikor tehát akár a mikrovállalatokról, nagyon kis vállalatokról beszélünk, gondolunk kell arra, hogy nem szabad, hogy ugyanolyan fel, administratív terhet rújunk rájuk, mint a nagy vállalatokra. Most mit tegyek? Ugye kész kell lennünk fél hétig a koordinátorok is döntöttek erről, és ugyanakkor még nagyon sokat szeretnének hozzászólni. Sajnálom, nem fog tudni mindenkinek szót adni ebben a rövid időben. Következő képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, biztos úr több kérdést is feltettek már a kollégáim. Kicsit nyugtalanított, amikor azt hallottam, hogy valaki említette a közbeszerzés irányelvet, és azt, hogy ezt 2012-ben felül kellene vizsgálni. De gondoljuk csak meg, milyen tapasztalatok állnak az EU-ban rendelkezésre. Már 2002-ben 15 milliárd euró hevert a bankokban, amelyhez a KKV-k nem fértek hozzá. Szó esett ugye a középosztályról és a középvállalatokról. Azt kérdezem, hogy meddig folyik még ez a vita, és mikor születnek meg már végre konkrét javaslatok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kis és középvállalatok végre jó gazdasági körülmények közé kerüljenek. De Angelis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, rövid leszek. Ugye nagyon kevés az időnk. A kölcsönök fizetési modalitások kérdéséhez szeretnék hozzászólni talán jó lenne, hogyha az irányelvhez születne végrehajtási rendelet is, ugyanis a kölcsönökhez való, a hitelekhez való hozzáférés kapcsán itt 24 hónap szerepel, ami borzasztó hosszú idő, tehát ezt az irányelvet mindenképpen át kell dolgozni, és ezt módosítani kell több pontot is, de ezt e, e, szerettem volna most kihangsúlyozni. Egy másik terület, e, rövidebb határidőkre van szükség, és a folyamatok rövid, le kell, hogy rövidüljenek, hiszen teljesen más helyzetben vannak a KKV-k, mint a nagy intézmények. A harmadik terület, hogyan tudnánk jobban segíteni a fiatal vállalatokat, nemzedékváltást segítenünk kell, és ugyanakkor a folyamatosságot, a kontinuitást is meg kell őrizni. Hogyha például egy kis vagy középvállalatnál valaki a stafétabotot tovább akarja adni, akkor a, kell, hogy legyen fiatal vállalkozó, aki ezt átveszi az időhiány miatt lemondok a hozzászólásomra, elnök úr, de azt kérem, hogy a jövőben, hogyha ilyen kevés időnk van, akkor talán gondoskodjunk arról, hogy a vita elején minden frakcióból egy valaki kapjon szót, mert másképpen nem fel a dolog. Hát itt a kérdés az, hogy én tudom így megteremteni a fair körülményeket, vagy pedig mindenki saját maga ehhez hozzájárul, de, de igaza van. Csak hát nehéz a dolog. Mégis kérdezne valamit? Két gondolatot osztanék meg önökkel. Nyilvánvaló, hogy a probléma a tagállamok szintjén van a small businesses kapcsán. Itt nekünk azon kellene gondolkosnunk, hogyan tudunk, tudnánk nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy vegyék meg komolyan ezt a dolgot. Másik dolog. Néhány ponttal kapcsolatban azt gondolom, hogy vannak jó gondolatok abban, amit ön elmondott, biztos úr, de azért is sok minden hiányzik például a seed ménzek, azután az angel beruházás, a közbeszerzések kérdése, KKV-k számára az nagyon hangsúlyt kellene, hogy kapjon. Európából emigráló tudósok problematikája, azután a szabvák, szabványok, normák kérdése, hát jobb dolgokat is hallottunk már ezekről a kérdésekről ebben a parlamentben. Szártori képviselőasszony. Elnök úr, biztos úr, 30 másodperc alatt maximum egy kérdést tudok feltenni. Ez pedig a következő. A vita, az eszmecsere során a vállalatot kell hogy a középpontba helyezzük az egyéni vállalatokat. Mindig általánosságban beszélünk iparról, vagy vállalatokról többes számban, az egész vállalati szféráról, az egyes vállalatot kell a figyelem középpontjába helyezni. És a KKV kapcsán is erre lenne szükség, erre a saját szempontra kellene jobban koncentrálnunk. Vidák Kadrász képviselő. Nagyon köszönöm, elnök úr, biztos úr. Gratulálok önnek ahhoz, hogy ilyen érdekes kezdeményezésekről tájékoztatott minket itt a bizottságban. Kajero kollégámhoz csatlakozom. Biztos vagyok abban, hogy ugyanolyan brilliáns lesz, mint amilyen elődje volt. Most egy konkrét kérdésem is lenne, biztos úr egy kis vagy egy mikrovállalat sikerének a kulcsa nagyon gyakran az, hogy kinője magát középvállalattá. Vannak olyan tagállamok, ahol egy kis vállalat növekedését megbüntetik olyan munkajogi szabályokkal, amelyek tulajdonképpen tulajdonképpen rontanak a kisvállalat helyzetén, hogyha nagyobb vállalattá vagy középvállalat akar válni, ilyen például, hogy ebben az esetben engedni kell a szakszervezet szerveződését, vagy adó eszközökkel is, nagyobb adókkal is büntetik a középvállalattá növő kisvállalatokat. De most rátérnék egy konkrét kérdésre is, biztos úr. Mi a bizottság véleménye, mi az ön terve azzal kapcsolatban, hogy ne büntessék azt a jogszabályokkal, hogyha kis vállalat nagyobb akar válni, és középvállalattá akar válni. Konkrétan egy tagállamban, ugyanis minden bizonyal ez a helyzet. Kok képviselőasszony. Köszönöm szépen elnök úr. Biztos úr, nagyon örültem annak, amikor ön az előadás elején azt mondta, hogy nincs ellentmondás a környezetvédelmi szempontok és az ipari támogatás, az iparnak adott támogatás között, illetve a saját nyersanyag kitermelésünk, európai kitermelésünk között. Is mondta, hogy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a bányászat. De később azt is mondta, hogy jogszab szabályokban változásokra vannak, van szükség. Itt nyugtalan lettem, ugyanis, és ő említette 2000-et, itt um, az uh, fizet, szennyező fizet elvét kell valahogy az ipar versenyképességének a kérdésével összhangba hozni. Kérdezem önt, komolyan gondolja, hogy ezt a konfliktust fel kell felvállalnunk, ahelyett, hogy együttműködnénk? Köszönöm, elnök asszony. A hatékonyság flagship kapcsán több részletre lenne szükség és roadmapre és sokféle intézkedésre. A nyersanyagokra vonatkozó közlemény most ezekkel milyen viszonyban áll? Ezt leszámítva nagyban, nagyra értékelem a nyersanyag kezdeményezését, biztos úr, nagyon jó ötlet, hogy legyen saját modellünk arra, hogy hogyan kezeljük a nyersanyagokat, de milyen eszközök lesznek majd az ön kezében a harmadik pillér megvalósításához? A nyersanyag felhasználás hatékonyságának milyen olyan eszközei vannak, amelyek a roadmap megvalósítását támogathatják? és nem szerepel ebben a kezdeményezésben az sem, hogy a hatékonyságot hogyan lehet majd elérni. Ön beszél a bio alapanyagokról, és bizonyos ritka anyagok kiváltásáról bioanyagokkal, de akkor ezekből lesz a jövőben hiány. tudna további részletekkel szolgálni a e kezdeményezés hátteréről? Biztos úr. Szinte szégyellem önt arra kérni, hogy válaszolja minden kérdésre, miközben összesen 5 perce van erre. 6 mondjuk. És a írásban lesz kénytelen megtenni. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezt a barátságos felszólítást. Éjfélig lehetne ezekről a kérdésekről vitatkozni, nyilván kevés az öt perc. Köszönöm a sokféle kérdést, véleményt. Megpróbálok a lényegre koncentrálni, és főleg a politikailag érzékeny kérdésekre. A legfőbb prioritásom az mostanában, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikáját támogassam, és olyan akciókkal támogassam azt, amely valóban valamennyi európai gazdaságnak hasznos. Tehát itt nem pusztán a pénzügyi szolgáltatások helyretételéről van szó, hanem az egész gazdaság vállalkozási ágazat helyretételéről, és mindenképpen könnyítésekre van szükség, a terhek könnyítésére, csökkentésére. Ehhez új modellre van szükség, egy kevésbé szennyező, hatékony, kevésbé bürokratikus iparpolitikára. A szociális piacgazdaság modelljének megőrzésére, a vállalkozás fejlesztésnek pedig elsősorban a munkahely teremtésre, és különösen a fiatalok munkahelyének megteremtésére kell koncentrálnia. Tehát olyan vállalkozói rendszert kell megteremteni, illetve részben megmenteni, amely képes egyrészt fennmaradni, másrészt fiataloknak munkát adni, lehetetlen helyzet az, hogy minden fiatal a közigazgatásban akarjon elhelyezkedni. Sokkal több vállalkozóra lenne szükség, mint ahány vállalkozó kedvű fiatal van jelenleg. Sokan ö, nem akarnak ma már vállalkozni, mert ö, túl nehéznek látják ezt a karriert. Ez lesz tehát politikánk fő központi gondolata. Múlt héten a parlament ezzel összhangban levő dokumentumot fogadott el a kis és középméretű vállalkozások finanszírozásáról. És ez egy olyan közös nevező, ahol önök, az Európai Parlament, maguk a vállalkozók, a nemzeti szervezetek is egyet értenek, tehát van esélye annak, hogy sikerül a mélyére hatolni ennek a problémának és megoldást találni rá. A pénzekhez való hozzáférés a kisvállalkozásoknak a bank szabályozás kapcsán aktuális kérdés. Lehet, hogy egy keret szabályozással tudunk valamit javítani a helyzetem. Egyelőre még elakadt a tárgyalás az Európai Beruházási Banknak a, a gazdasági profilú bankokkal szorosabban együtt kéne működni. Jó hír egyébként, lehet, hogy egyesek már hallották, a londoni tőzsde vezetői kinyilatkoztatták, hogy hajlandó közvetlenül a kis és középméretű vállalkozások felé is nyitni. Ez mindenképpen örvendetes. Beszéltem is a londoni tőzsde bizottságának egyik tagjával, hogy jöjjön el Brüsszelbe és adja elő, hogy ez mit is jelent. Tehát a londoni tőzsde a világ egyik legfontosabb tőzsdéje, tehát eh, ha tőlük jönnek konkrét kezdeményezések, azt fel kell karolni. Ami Vidrakvadrasz úr és mások hasonló kérdéseit illeti a hitelgaranciákra vonatkozóan. Ezeket meg kell erősíteni. A kockázati tőkepiachoz való hozzáférését is meg kell erősíteni a KKV-knak. És a hitelekhez való hozzáférésüket is. Például az egyablakos rendszer bevezetésével ezen a területen is, az Európai Unióban egységesen. A válság miatt a középméretű vállalkozások közül is sokan csődbe mentek, de meg akarjuk adni a második lehetőséget a, ezeknek a cégeknek a felállásra azáltal, hogy három évvel megnöveljük hitelfizetési határidőiket, tehát adósságaik visszafizetését el átütemezzük. Ezáltal talán nem kell mindegyiknek bezárnia, és az újrakezdés lehetővé váluk számukra. Néha az Európai Bizottság persze nem kompetens ezekben a intézkedésekben, jogi értelemben, továbbra is a tagállamok a felelősek számos kérdésben. Egyes kérdések pontosan ezzel foglalkoztak, amikor Rómában találkoztam a középvállalkozásokért felelős miniszterrel, és egyeztettem vele arról, hogy mit lehetne gyorsítani, egyszerűsíteni az olasz szabályozáson, akkor erre az Egyesült Királyságban, Németországban, Bulgáriában is ö, odafigyeltek, és látják, hogy én ö, segíteni akarok és talán ők maguk is elkezdik felgyorsítani a tervezett intézkedéseiket. A KKV-knak versenyképességé rugalmasabbá kell válniuk, még rugalmasabbaká, ugyanakkor növekedési potenciáljukat meg kell erősítenünk. Jelenleg egy, úgy, egy úgynevezett klaszteres modell érvényesül, vagyis bizonyos fajta növekedést nem is tehe, tesz ez lehetővé az úgynevezett kicsiknek, közi, közepeseknek. Erről egyetemi tanulmányok születtek, hogy a klaszteres összefogást hogyan lehetne támogatni. Különösen az innováció területén fontos lenne az, hogy ezt támogassuk. nagyon sok más fontos kérdést felvetettek. Vassziliu biztossal már egyeztettem arról, hogy esetleg az Európai Parlamentben egy nagy rendezvényt szervezhetnénk közösen a kisvállalkozók innovációs lehetőségeiről. Ez is egy konkrétum. konkrét kérdések hangzottak el arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehetne KKV barátabbá tenni a közigazgatási gyakorlatot, a betartandó szabályok végrehajtását. Például azáltal, hogy az engedélyeket a cégek különböző tevékenységei, tevékenységeikhez egy helyen egyszer ezt herezhessék be. Azt hiszem, itt lehet tenni valamit. Mindenképpen kívánatos lenne a közigazgatási tehercsökkentése. Ami a REACH rendeletet illeti, és ennek hatásait, minden nyelven most már létezik a szöveg, és igenis úgy érzem, hogy ez kis és középméretű vállalkozások barát joganyag, mert például az engedélyezés, ez kötött anyagok engedélyeztetési eljárása díja is kifejezetten egyszerűsödött, illetve csökkent. Tehát tettünk már sok mindent a kis és legkisebb mikrovállalkozások érdekében, már a reach keresztül is. Most pedig mielőtt rátérek a nyersanyagokkal kapcsolatos kérdésekre, azt nézem, hogy a small business ektől kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszoltam-e mindre. A széndiokszid kibocsátásokról. Amíg nincsen globális megegyezés erről, azt hiszem, hogy Európában kicsi az esély arra, hogy a 20% fölé menjünk, ezt valószínűleg tartom. A, a munkaerő piac nagyon erősen szabályozott Európában. Lehetne könnyíteni még ezen, illetve a cégek közötti kapcsolatrendszerben is lehetne egyszerűsíteni az eljárásokat. Gyakran a növekedni akaró cégeket bünteti a jelenlegi szabályozás. Előbb is a klaszterekről beszéltem, pont emiatt. És ezen változtatni kell. Most rátérek a nyersanyagokra. A Natura 2000 program céljait senki sem vitatja. Nem fogunk változtatni ezen, illetve hát ez ennek a prioritása nem változik. Ugyanakkor az urban mining, vagyis a nyersanyag kinyerés kapcsán élénk vita alakult ki. Ez egy nem régiben felmerült téma, az öregedő társadalom, a demográfiai fejlemények tükrében erre is oda kell figyelnünk egy régi új témaként, és a nyersanyag visszanyerés nyilvánvalóan környezetbarát, vagy hát várhatóan környezetbarát eljárás, bár ez még kutatást igényel, mert látjuk, hogy ugye a hagyományos izzók és a modern izzók lecserélése is sok vitát okozott utólag, tehát érdemes meghallgatni a kutatókat is arról, hogy ez mennyiben valósítható meg környezetbarát módon. Merkis asszony javaslata egyébként nagyon jó, az ön javaslatát én beépítem a gondolkodásomba. Az energia arra jobban oda kéne figyelni a nyersanyagok jobb kihasználása kapcsán. Minden folyamatosan változik, és ezen a területen ha új kezdeményezések vannak, akkor önöket is nem csak szívesen meghallgatjuk, hanem önöktől is várjuk az új gondolatokat. Önök is javasolhatnak konkrétumokat. Ennek örülök, hogyha ilyenek megfogalmazódnak. Megpróbálom befejezni a válaszadást, hogy a parlament konkrétan mit tehetne, hangzott el az egyik kérdés. Én is ugye sokáig voltam parlamenti képviselő, és nem nehéz számomra belegondolni abba, hogy mit tehet a parlament. Továbbra is nyomást kell gyakorolni a tanácsra, kérem. Meg kell próbálni befolyásolni a tanácsi döntéseket, erőteljesebben kell érvényesíteni a parlamenti követeléseket, és a pénzügyi támogatások elmaradását, késedelmét keményen kritizálják meg, és érjék el erőszakosan a tanácsnál, hogy történjen valami. Ha a parlament figyel, és a KKV kapcsán játékban marad, és követi az eseményeket, illetve eléjük megy, akkor van esélye európai szinten betölteni a szerepét. Köszönöm, azt hiszem nem, tudok ennél többet mondani 5 percben. Köszönöm szépen biztos úrnak, mindenkinek és a tolmácsoknak is, akik tovább maradtak, hogy segítsék a munkánkat. Kérem, gyorsan hagyják el a hölgyek és urakat termet, mert egy percen belül szeretném elkezdeni a koordinátorok ülését. Nagyon nagy segítség lenne, hogyha mindenki gyorsan kimenne, aki a koordinátorok ülésén nem